Uh, dear colleagues, we would like to start the meeting, so please. Kedves kollégák, kezdünk. Elnézést azoktól, akiknek nincs helye, és ott fönt kell ácsorogniuk. Yeah, I mean, you, what you can do is just to sit in the back. Próbáljanak meg valahol hátul leülni, És hogyha az, aki az ülőhely, tehát nyugodtan foglaljanak helyet az üres székeken, és hogyha az, akinek ott a helye, az jön, akkor majd felállnak és eltengedik. A regionális szakbizottság részéről rendkívül boldogak vagyunk, hogy az ITRE szakbizottság beli kollégáink is itt vannak, és ezeket a rendkívül fontos kérdéseket megvitathatjuk, amik nem csak az európai szakpolitikák és az új 2014-2020-as pénzügyi tervidőszak szempontjából érdekesek, hanem a növekedés, az európai versenyképesség szempontjából is, és képviselőként kötelességünk, hogy minden erőfeszítésünkkel azon legyünk, hogy ez a két szakpolitika, a regionális politika és a Horizont 2020-as a kutatás és innováció szakpolitikája Európában kéz a kézben járjon, szinergiákat érjen el, és Európa növekedjen, fenntartható munkahelyeket teremtsen, és egyre versenyképesebb legyen. Itt van mellettünk az ITRE szakbizottság elnöke és Szártori asszony. Ő is szeretne üdvözlő szavakat szólni. Kedves kollégák! A szakbizottságom, az ipari szakbizottság is nagyon-nagyon örül, hogy itt lehet a regionális szakbizottsággal együtt ezen a délutáni eseményen. És meghallgathatjuk a felszólalókat, vendégeinket, és együtt beszélgethetünk arról, hogy mit érhetünk el. Az ITRE szakbizottságban már volt egy vita erre vonatkozólag, és bár olyan kérdésről van szó, amiről már évek óta beszélünk, 2007 óta eszmét cserélünk arról, hogy hogyan lehetne jobban harmonizálni a kiadásokat, a kutatások, illetve a strukturális alapokból származó összegeket hogyan lehetne jobban harmonizálni. És már mind azt éreztük, hogy valamit lehet tenni, most már eljutottunk oda, hogy muszáj lépni. Már nem arról van szó, hogy csak beszélgetünk, hanem arról van szó, hogy meghallgatjuk a véleményeket, és utána döntünk. Meghallgatjuk a véleményeket arról, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat, a különösen az EU költségvetéséből, hogyan tudjuk leghatékonyabban felhasználni a kutatás és innovációs programokra, illetve a struktúrális alapokban. Hogy megvizsgáljuk, hogy a különböző területek közötti szinergiákat hogyan tudjuk értelemmel feltölteni, és hogyan tudjuk a növekedést, ezt a sokszor ismételgetett szót, illetve ennek a jelentését konkrétan megvalósítani. Konkrét projektekre van szükség, és a pénzre, amivel ezt finanszírozni tudjuk. A mai meghallgatás nagyon fontos útmutatót nyújthat én délután négyig tudok itt lenni, és nagy érdeklődéssel fogom hallgatni a felszólalókat, akiket meghívtunk. Biztos vagyok benne, hogy a mai meghallgatás rendkívül hasznos lesz. A másik elnök asszony, egy óra húsz percünk van, megkezdjük a meghallgatást. Négy kiváló előadónk lesz, akik rendkívül tapasztalatokkal rendelkeznek, és remélhetőleg nagyon inspiráló előadásokat fognak tartani. Jate Gulinski professzor úr, államtitkár helyettes a Tudomány és Felsőoktatásügyi Minisztériumban Lengyelországban. Itt van velünk száz ország államminisztere, száz anhalt államminisztere, valamint Tim C. Claypool, a Velszi Egyetem mérnöki karáról és Adriana Agrimi asszony is itt van, a Púliai Régió gazdaságfejlesztési osztályáról. Kérem, hogy próbálják meg 15 percnél rövidebb, 10-12 perces előadásokban meg elmagyarázni a véleményüket, hogy utána legyen kérdésekre is alkalmunk. Jacek Gulinski az első felszólaló a szinergiákról fog beszélni. Öné a szó. E, panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie. Budowa nowoczesnej gospodarki europejskiej. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A modern Európa gazdasága fejlődik, alakul minden Európai Uniós tagállamban, figyelembe véve az ambíciókat, az elvárásokat. Vannak szükséges készségek, amelyek révén az egész európai társadalom jóléte alakulhat ki. Néha akadályok vannak előttünk. Az európai gazdaság versenyképessége, különösen a válság idején, attól függ, hogy a szellemi tőkénket hogyan mozgósítjuk. Hogyha kicsit hátralépünk, és megpróbáljuk a szellemi tőkét mint egészet megvizsgálni a különböző politikák területén, a kutatás és a fejlesztés területén, akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, különösen a kihívások tekintetében. Meg kell erősíteni az együttműködést, az infrastruktúra fejlesztése, illetve rendelkezése árása között, oda kell figyelni a KKV-k fejlesztésére, illetve nagyobb mobilitást kell biztosítani, különösen a fiatal tudósok számára. A Horizon 2020-as program nem ad választ minden kihívásra, ezért nagyon fontos az, hogy szinergiát hozzunk létre a struktúrás alapok és a Horizont 2020 között, valamint a Horizont 2020-as program és a COSME projekt között az európai tudományos terület kialakítása, fejlesztése jobb koordinációt követel ezen programok között, illetve a tagállamok tudományos potenciáját is növelni kell, ez pedig azt jelenti, hogy 200 milliárd eurós költségvetésre van szükség, tehát növelni kell a költségvetést. A hetedik keretprogram és más programok közötti szinergiára, szinergia kialakítására már kísérletet tettünk nemzeti szinten és Európai Uniós szinten is, és azt mondhatjuk, hogy Lengyelország elég sikeres volt ezen a területen, hiszen olyan projekteket futtatunk, amelyek a tudományos világ, illetve az ipar világa közötti együttműködésre épül. Ezen kívül vannak határon átnyúló programok, mint az Eranet, illetve vannak közös programkezdeményezések. Az eddigi tapasztalat új ösztönzést kell, hogy adjon a kihívások megfelelésére. Egyetlen integrált rendszert kellene létrehozni, gondolok itt az EAE e, eszközre, illetve a 2020-as programra. Vannak még problémák a kutatás területén, illetve a jelenlegi kapacitás nem megfelelő felhasználása is gondot okoz. Ezen kívül a források rendelkezésre állására is oda kell figyelni, a különböző tagállamok részvételét meg kell erősíteni a keretprogramokban. Ahogyan mindannyian tudjuk, a tudományos központok mintegy 10%-a felelős a végrehajtott kutatások 90%-áért, és ez nagyon jól mutatja a központok marginalizálódását. Ezt bizonyos programokkal próbáljuk ellensúlyozni. Aztán ott van a regionális komponens a Horizont 2020-as programban, ami a kohéziós politikából karöltve európai klaszterek létrehozását jelentheti, illetve közös kezdeményezések kialakítását. Ezen kívül nagyon fontos a párhuzamos fejlődés, fejlesztés, mint a kohéziós alapok, mint pedig a Horizont 2020 keretében. A különböző infrastruktúrák fejlesztése, gondolok itt például a Marie Curie programra, illetve más kutatási, közös kutatási fellépésekre, amelyeket a szomszédos régiók közösen vezetnek, ezek meg kell, hogy hozzák a kívánt eredményt. A Horizont 2020 hozzá kell, hogy járuljon a K plusz F központok fejlesztéséhez, illetve az egész Európai Unió felendítéséhez. megpróbáljuk a legjobb eredményeket elérni egy adott kutatási területen. Ehhez különös figyelmet kell szánni bizonyos területekre, gondolok itt a Horizont 2020-as program megvalósítására, és ez plusz értéket hozhat. A kutatási programok bizonyos mértékben növelni fogják a kutatási projektek minőségét. A kutatási programok, a kutatási csapatok értékelésére van szükség, azonban azt is látjuk, hogy a bizottsági javaslat nem kielégítő, gondolok itt a kutatási központok specializálódására. Hogyha meg akarunk felelni az előttünk álló kihívásoknak, akkor új regionális potenciális programokat kell létrehozni, ennek egy új generációját. Ez pedig azt jelenti, hogy azonosítani kell a legjobb kutatási központokat, az okos specializáció égisze alatt, illetve nemzetközi klasztereket kell létrehozni a legnagyobb európai kutatási központok összefogásával. Ez szinergiák révén lehetséges, az innovációs politika, illetve a kohéziós politika összefogása révén. Jobb szinergiákat szeretnénk tehát kialakítani, és Ilyen erőfeszítéseink során az administratív, illetve nemzetközi dimenziókra is oda kell figyelni. Ezen a területen tárgyalások folynak most, például a Horizont 2020 keretében. Ezeknek a tárgyalásoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy az eljárásokat szinkronizálják, és az alapok rendelkezésre álljanak, jobban rendelkezésre álljanak, és megfelelő formában költsük el a pénzforrásokat. A kohéziós alapoknak a struktúrás reformokat kell támogatniuk, illetve a kiválóságot, illetve az európai versenyképességet kell, hogy növeljék. Ezen kívül a kutatási programok részvételét is emelni kell. Administratív szempontból azt mondhatjuk, hogy rendet kell tenni a még nem befejezett kérdésekben, például az innovációs programok esetében harmonizált szabályokra van szükség. Gondolok itt az áfa visszatérítés harmonizált szabályaira, illetve a visszatérítésre jogosult költségek harmonizálására. Fontosnak tartjuk, hogy a Horizont 2020, illetve a kohéziós politika korlátozásai eltérítik a vállalkozásokat attól, hogy az Európai Uniós forrásokhoz forduljanak, ezt el kellene kerülni. Reméljük, hogy a különbségeket lehet majd csökkenteni, gondolok itt a kutatási infrastruktúrára, illetve arra, hogy a tagállamok közötti együttműködést fel kell lendíteni, hiszen ez nagyon fontos eszköz a kiválóság felé haladó úton. Jó pár fellépésnél alkalmaztuk már ezeket a kiválósági aspektusokat, illetve nagyon gyakran beszéltünk arról is, hogy ezeket a forrásokat, ezeket az alapokat meg kell nyitni a nemzetközi együttműködés előtt, ez pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzetközi dimenzió előtérbe kerüljön az európai kutatási területen, tehát nemzetközi csapatok kialakítását, illetve a közös infrastruktúra létrehozását támogatjuk. A szupranacionális programok esetében végig kell gondolni például, hogy egy, a közösnek, az, az alapnak egy közös részét meg lehet-e határozni pro ráta részvétel alapján. Ez segíthet abban, hogy a különbségeket orvosoljuk. Again. Oh, she's not yet here, I'm sorry. So we lost Professor Tim Claypole to take the floor. Akkor Tim Claypole professzor következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Tim Claypoolnak eh, hívnak, és eh, a Walesi eh, Szonzi Egyetem mérnöki karának a dékánya vagyok. A kutatási alapok és a strukturális alapok nagy támogatást nyújtottak a nyomtatásra foglalkozó iparágnak is. Először is mi a nyomtatás? Hát már több száz éve tudjuk, hogy újságokat is nyomtatnak, de a csomagolóipar is ide tartozik, tehát ez az egyik legnagyobb terület, és azután a termékek dekorálása, díszítése, akár a kávés bögrékre gondolunk, vagy bármi más termékre. Ide tartozhat még az olyan fogyasztási cikkek során, mint például az autóban, a műszerfal, vagy a repülőn használt eszközök. Ez lehet, hogy most egy kicsit furcsa, amit mutattok. Ez az önfényű betűk, ami szintén nyomtatott termékekhez tartozik. Azaz a nyomtatás kezdődik a prés től és eltart egészen a kutatásnak azon területeig, ahol például az antitestekkel, ellenanyagokkal foglalkoznak. Tehát mi tehát a, a nyomdaipart hogyan definiálhatnánk? Ez van egy gyártási folyamat, például 90 másodperc alatt eh, le, lehetne nyomtatni egy eh, foci eh, pálya nagyságú területet. Különböző ágazatokkal érintkezik a nyomdaipar, a csomagolás, újságok, kerámiaipar, azután hitelkártyák, különböző elektronikai termékek, bioszenzorok, testrészek, stb. ezek mind megemlíthetők. Az egyik legnagyobb eh, iparág a nyomdaipar, túlnyomó részt eh, KKV-k eh, találhatók ebben az ágazatban, a grafika, a nyomtatás területén 123 ezer céget találunk, 820 ezer embert foglalkoztatnak az EU összes tagállamában, Velszben a egyik legfontosabb iparág és hát hagyományosan kézműipar jellegű iparágról van szó. De hát, ugye ott kezdtük, hogy a nyomtatás egy gyártó, gyártási folyamat, Mielőtt léteztek a strukturális alapok, a világon vezetők voltunk az alapkutatásban, szorosan együttműködtünk a multinacionális cégekkel, és Wilson kívül, például Észak-Amerikában is nagyon sok termékünket alkalmazták. Egy tudás alapú gazdaságot eh, is eh, segítettünk eh, tovább fejlődni. Azután megjelentek a strukturális alapok, jelöltünk egy kapcsolattartót, aki minden tudott a, a strukturális alapokról, én csak a kutatási területet ismerem. Most miért nem használjuk fel ugye a strukturális alapokat, hogy ennek a segítségével fejlesszük a VLC nyomdaipart? megjelentek tehát ezek az alapok, az ERFA, ezt a hálózatokra, tudásátadásra használtuk, aztán, de még az ESZÁT, a szociális alapot is felhasználtuk, az integrált oktatás képzésre, különböző képzési programokra, mesterképzés, PhD is ennek a segítségével vált hozzáférhetővé. A digitális ipari csomagolóipar, környezetvédelmi ipar szavakból, szóval az első betéből jön ki a Dipole projekt, ami egy az Erfából ból finanszírozott, támogatott projekt volt. A sikerhez szükség volt egy stratégiai vízióra, de tudnunk kellett az iparág igényeit is, szükségleteit is. Az évek során több kutatási tevékenységet végeztünk, nagy multi cégekkel is kapcsolatokat alakítottunk ki, és voltak olyan magas végzettségűek, akik hajlandók voltak együtt dolgozni a KKV-kkal, és körülbelül 5 millió eurós összegből elég nagy eredményeket lehetett elérni. És ez hogyan kapcsolódik mindez a hetes kutatási keretprogramhoz? A strukturális alapokból tudtunk kapacitásokat építeni, az egyetemen most már erősebb pozícióból sikeresebben tudunk pályázni támogatásokért a hetes keretprogramból, létrehozunk egy kiválósági központot, és az Európában, az egész világon is nyitott hozzáférésű eszközöket hoztunk létre, klasztereket hoztunk létre, és a műanyag, elektronika egész területén egyfajta központtá váltunk a philips el az OLED fényforrások kal dolgoztunk együtt, tehát csak hogy néhány példát mondjak a keretprogramból finanszírozott projektekre. Azután volt a COSZ elnőzési projekt, itt a digitális nyomtatás alkalmaztunk, és az emetiszt, ami a sebek gyógyításánál alkalmazott technológia. Miután én nyomdász vagyok, hogy ez a szakmám, erről hoznék példát. A fejlettebb, modernebb gyártás, nyomtatással. Ide tartoznak a polimer, elektronika, érzékelők, egészségügyi termékek. Sok-sok milliárd euró a prognózisok szerint ezeknek a termékeknek a jövőbeni piaca és sikerünk egyik kulcsa az volt, hogy most már vezetők vagyunk globálisan nézve is. Lehet Európában vannak más vezető kutatóközpontok is, akikkel szeretnénk együttműködni. Hogyha nincs integrált stratégiánk Európa számára, akkor biztos, akkor most a Horizont 2020 segítségével lehet ilyet kialakítani, annak érdekében, hogy az EU megőrizze vezető szerepét a kutatás területén. Az alapkutatást jobban össze kell kapcsolni a, az alkalmazott kutatással, hogy új koncepciókat fejlesztenek ki az ipar számára és az eredményeket az EU-ban, de konkrétan pedig a Swansea Egyetemen is kell hasznosítani, ahelyett, hogy engedjük ezeket elmenni a távol keletre. Köszönöm. Tudom, hogy miért mondtam annyi éven keresztül, hogy Swansea az egy bajnok. Nagyon jól használják fel az európai szakpolitikákat. Most Birgitta Wolf asszony, a miniszterasszony is megérkezett. Ha kész, készen el, akkor az ön prezentációjával tudjuk folytatni. Well, thanks. Sorry for being late. Köszönöm szépen és elnézést, hogy elkéstem. Németül kéne előadnom. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Das ist ein Szászország Anhalt eh, tartományból jövök, ez az egyik úgynevezett új német eh, tartomány, és eh, mi egyfajta modell régió vagyunk azzal kapcsolatban, amiről ma itt a meghallgatáson szó esik. Ez ismerősnek tűnik. Kelet-Németország mint egy 20 éve próbálja behozni a lemaradást a tudomány, a kutatás területén. Megpróbáljuk utolérni Nyugat-Németországot. Természetesen 40 év szocializmus után a kiinduló pozíciónk nem volt összehasonlítható eh, Németország nyugati részével, ezért eh, rengeteg támogatást kaptunk, nem csak Nyugat-Németországból, hanem az EU-tól is, egyes célterülethez tartoztunk, és most szeretném elmondani, hogy hogyan próbáltuk meg az EU strukturális eh, alapok eh, forrásainak a felhasználásával is eh, részben felépíteni azt a kutatási és tudományos területet, amely ma egy kiválósági központ, hogyan szerveztük meg ezt az egész tartományban, és talán az összes keleti tartományra is elmondhatjuk, hogy hasonló volt a fejlődés. Még nem értünk legfelülre, a legfelső lépcsőfokra, de azt hiszem, hogy az elmúlt húsz évben azért nagyon sokat haladtunk felfelé. Sok támogatást kaptunk a strukturális alapokból, az EU-ból, ezt nagy hálával említem. Az első időszakban 1,93 milliárd eurót, a második időszakban is még több mint 300 millió eurót kaptunk, mint egy majdnem 1300 projektet tudtunk ebből támogatni, finanszírozni. Ezeknek a többsége a kutatás és a fejlesztés területén valósult meg. Az egyetemeinken közel 32 32 eh, milliárdot eh, ruháztunk be, más kutatóintézetekben 27 eh, milliárdot, és mintegy 9 milliárdot kisebb egyetemeken, KKV-knál. Mit értünk az alatt, hogy staircase to excellence, a kiválóság lépcsőháza? Magdeburgban például egy hagyományos területen a, az ideg tudományok, a neurológia területén egy jó kiinduló ponttal kezdhettük ezt a folyamatot. Tehát ez volt mondjuk a hagyomány. Azután tartományi, helyi szövetségi eszközökkel sikerült valami szenzációs dolgot megvalósítani az ugye hét mag tomográf közül az elsőt Magdeburgban állítottuk fel. Ez akkor tényleg szenzáció volt, és egy nemzetközi zsűri döntött erről, kutatási, képzési miniszter is tagja volt ennek, és az ERFA eszközeiből tudtuk megvalósítani, tehát ezt az tomográfot. A az egyetem a saját eszközeit is nagyon koncentráltan kellett, hogy alkalmazza, az, hogy legyen egy kritikus tömeg, és meg legyen a megfelelő infrastruktúra. Ezzel a, az agytudományok, magatartási tudományokkal foglalkozó központnak a létrehozásával össze tudtuk kapcsolni a Nemzeti Kutatási Alapítvány munkáját, és hát egyre többet tudtunk előre lépni, ugye újabb és újabb kutatókat vonzott ez a projekt, így alakult ki ez a kritikus tömeg, úgymond, és ezt értjük tulajdonképpen Staircase to Excellence-en. 2006-ban hoztuk létre a Center for Behavioral Brain Science-t, interdisziplináris kutatás folyik a Magdeburgi Egyetemen, nem csak kutatók, pszichológusok dolgoznak itt, hanem informatikusok is, a szellem, társadalomtudományok, közgazdaságtudományok képviselői is. Tehát a CBBS-t ilyen módon tudtuk intézményesíteni ez egy olyan infrastruktúra, ami megint csak egy kutatási területen létrehozta a szükséges kritikus tömeget. Következő fontos lépés 2012, ez ugye most van, de ezt évek alatt építettük fel, amire mostanra kialakult. Létrejött a neurobiológia területén a Leibniz intézet eh, Magdeburgban, és eh, Heimholzban a neurodegeneratív betegségek egyik kutató központját hoztuk létre, ez jön csak Magdeburg. Tehát látjuk, hogy ugye legalul megfelelő infrastruktúrával kutató kis csoportja elindult ezen a fejlődésen, és eljutottunk egészen Helmholtzig ennek a neurobiológiai intézetnek a létrehozásáig. Nagyon sok együttműködési projekt volt persze közben, együttműködtünk olyan nagy cégekkel is, mint a Siemens, és rengeteg kis és középvállalattal, és különösen ezen a területen, a neurotudományok területén Magdeburgban, azaz Kelet-Németországban, amely még mindig sokkal gyengébb, lemaradottabb, mint, a, mint Nyugat-Németország, itt a reményt megteremtettük az előrelépésre, és hasonlóan több más keletnémet régióban is hasonló folyamatok zajlottak le. Brandenburgból is számos visszajelzést kaptunk, Potsdamban is Max Planck és Leibniz intézetek sora jött létre egy ilyen kis magból, és úgy tűnik, hogy ez a növekedési modell Kelet-Németországban nagyon jól működik, persze még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. De azért néhány példát hagy hozzak fel különböző projektekről. Ez a e, max e, kromatográf, azután így néz ki a Leibniz Neurobiológiai Intézet, amelyhez sok támogatást kaptunk az ERFA-ból, amit köszönünk, de nagyon kívül sok kiváló ember is kellett ehhez, Magdeburgból tudtunk kitűnő elméket is rekrutálni. A terv ennek a ciklotronnak a létrehozása. Itt a siemens nagyon szorosan együttműködünk eh, ebben a projektben, és sok pénz megy ebbe bele, így ERFA pénzek is, ez lesz majd a következő fokozat. A magdeburgi tudósok különböző próbáljárásokat dolgoztak ki olyan gyógyászati készítmények számára, amelyek majd eljutnak a piaci bevezetésig, és így mondom Németország itt nagy lépést tesz előre ezen a területen. Magdeburg Németországban nagyipari központ volt, még a KGST időszakban, persze a fal leomlásával ez is összeomlott, és most a nagyon sok autógyártás, beszállító üzem jött létre, a neurológiai tudományok mellett ez a terület is sok erfa támogatást kapott, és itt is próbálunk egyfajta staircase to excellence kialakítani. Még egy téma, eh, Virtual Development and Training Center, ez egy eh, Fraunhofer intézethez eh, kapcsolódó virtuális fejlesztési és képzési központ, hogy a, piacra jutásig lerövidítse a folyamatot. A biotechnológia területén a tartomány déli részén történt egy más, itt a hagyományosan vegyipar, műanyagipar volt erős, és ez az egész ágazat a e, bioekonómia felé indult el, tehát természetes nyersanyagok, alapanyagok e, e, alapján, és természetesen strukturális alapok mellett német szövetségi és tartományi pénzek bevonásával valósultak meg itt kiváló projektek. Következtetéseink, tehát szerintünk ez, az, ez a modell, ez a staircase to excellence, ez hogy fokozatosan egyfajta lépcsőkön előre jutva jussunk el a kiválóságig, a strukturális alapok eszközeit úgy kell alkalmazni, hogy működjön mint a kettő. Tehát nem elég az infrastruktúra, hogy legyen egy szép laboratórium és gépek. Ez nem működik tudósok nélkül. A tudósok, a kutatók nem csak pénzért dolgoznak, hanem oda mennek, ahol már van elég kutatótárs, ahol megvan ez a kritikus tömeg a többi kutatóból, és így az ERFA eszközök eh, mellé társítva a kiváló kutatást, a kutatót tudunk eh, előrelépni. Nagyon jó tapasztalataink vannak, eh, tehát azzal, hogy a megfelelő infrastruktúra plusz kutatási eszközök együttes vezet eredményre. Az infrastruktúra megkönnyíti azt, hogy valóban kiváló kutatók megnyerjünk egy esetleg nem nagyon inspiráló környezetbe is, eh, legkiválóbb tudósok menjenek el dolgozni, eh, például a Max Planck, a Fraunhofer intézetben, vagy Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, vannak már olyan kutatóközpontok, amelyek vonzák a tudósokat, de hogyha ilyeneket kezdtünk létrehozni Kelet-Európában is, és egyre jobb kutató tímek mentek, ez volt a célunk, és ezt sikerült is elérni. Gyakran kutató intézetnek nevezik a Max Planck, a Fraunhofer, a Leibniz, a Helmholtz intézeteket, ezek a legismertebbek, az egyetemeken kívül működő kutatóintézetek. Kelet-Németországban ezek az intézetek nagyon fontos partneri funkciót láttak el, nem csak a teaming and twinning szempontjából, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk azzal is, hogy létrehoztuk a Fraunhofer és a Max Planck intézetek, mondjuk fiókjait, vagy leány intézeteit, és a, ezek az ilyen kutatási klaszterek a nyugati intézetek egyfajta spin-offjaként vagy leágazásaként jöttek létre, például a tartomány déli részén anyagkutatás területén, és ezt teremtette meg a kereteket ahhoz, hogy hogy tudjuk, hogy most már tényleg így magas szinten állunk, ne akarjuk mindent újra felfedezni. A teaming és a twinning, az, hogy más régiókkal együttműködünk, ez sokat segített. Mi fiatalabb partnerként is kezdetben sokat profitáltunk e-, ezekből, és reméljük, hogy a jövőben már mi segíthetünk majd talán más európai intézeteknek. Like Nagyon szépen köszönöm, miniszterasszony. Most pedig a Púliai régió képviselőjét kérem fel, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy megoszthassam önökkel azt, hogy mit is próbálunk tenni a Púliában. Emellett megpróbálnak egy olyan eszközt összeállítani, ami létrehozza a szinergiákat a struktúrális alapok és a Horizont 2020 között, ami segítene nekünk is. Ezt az intelligens specializációnak nevezzük el. A régióknak segít abban, hogy fellépítsenek, nyomon kövessenek és elérjenek ilyen intelligens specializációs technológiát, ami integrált módon tudná kiaknázni a struktúrális alapok és a Horizont 2020 által nyújtott lehetőségeket. Az a régió, amely a struktúrális alapokat felhasználja, hogy R és I politikákat azaz kutatás és innovációs politikákat érjen el. Ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy csak egy példát mondjak, hogy mit is teszünk. Milyen lehetséges szinergiák jöhetnek létre a struktúrás alapok és a Horizont 2020 között. Most a kivetített dián azt próbáltam ábrázolni, hogy egy oldalról milyen stratégiára van szükségünk, hogyha intelligens módon kívánjuk felhasználni az alapokat, tehát egy integrált stratégiát szeretnénk, és mire van szükségünk ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni ezeket az alapokat. Úgy szeretünk volna ezt létrehozni, hogy az itt felsorolt, az ábrán felsorolt cselekvéseket összekapcsoljuk egymással, független attól, hogy milyen alapból finanszírozzuk őket. És függetlenül attól, hogy milyen méretűek. Vannak olyanok, amelyek tényleg csak regionális szinten maradnak, mások nemzeti vagy akár európai szintre emelkednek. Itt a kritikus tömegről, a hálózatépítésről, különböző témák összekapcsolásáról és a regionális innovációs rendszerek létrehozásáról van szó ezen a dián. Persze, arra kell összpontosítani, hogy klasztereket hozzunk létre. Olyan klasztereket, amelyek segítenek abban, hogy modernizáljunk, akár a meglévő klaszterek modernizálásával és átpozícionálásával is elérhetjük ezt, ahelyett, hogy új, rendkívül intenzív klasztereket hoznánk létre. Hogyha ezt az intelligens specializációs stratégiát besikerül sikerül indítani a pulliában, akkor ezek azok a területek, amelyek profitálni fognak belőle. A következő ábra arról szól, hogy egy régió hogyan tud mindenféle más európai régióval összefogni és együtt kiaknázni a lehetőségeket. Hogyha ezek a, a regionális szinten működő dolgok részt vesznek, mi mondjuk a Horizont 2020-ban az Európai Kutatási Stratégiában, akkor nem csak egy regionális rendszerről lesz szó, amely egy területnek a gondolatait megpróbálja európai szintre vinni az egyes gondolatokat arról, abból a régióból, hanem egy, az egész egy olyan kedvezmény, kezdeményezésé válik, amely a regionális szintű politikusok és a regionális szintű tudományos döntéshozók között kapcsolatot hoz létre összefogja őket. Ma délután arról a célról beszélgetünk, hogy a Horizont 2020 és a struktúrális alapok közötti szinergiákat hogyan lehet létrehozni. Ez ugyanis a végső cél. Néha egy kicsit homályos a dolog, sőt, ellentmondások is megfogalmazódnak. Egy oldalról a Horizont 2020 nyilván a kiválóságra fog összpontosítani. A strukturális alapok pedig más oldalról ezt kell, hogy garantálják, hogy az a szociális-gazdasági takadék ami elválaszt egymástól régiókat, az bezárulhasson. Úgyhogy, amikor a stratégiát meghatározzuk, akkor az a cél kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, hogy a kiválóság legyen a fő cél. Azért, mert Európában nagyon fontos, hogy a kiválóságot elérjük, hogyha nemzetközi szintéren versenyképesek akarunk lenni, de ugyanennyire fontos az is, hogy eh, az ördögi körök ellentétét hozzuk létre, úgynevezett angyali köröket, és regionális szinten eh, későbbiekben nagyobb eh, magasabb szinten felhasználható rendszereket hozzunk létre. Az egyes specializációs stratégiák létrehozása regionális szinten a kiinduló pont. És amikor megvizsgáljuk, hogy a struktúrás alapok milyen lehetőségeket nyitnak meg, akkor megállapíthatjuk, hogy nem csak a specializáció, hanem a régiók egymás kiegészítő jellege is megvalósulhat. És ez a kiegészítő jelleg nagyon fontos, hogyha európai szinten el akarjuk érni a kritikus tömeget, és a kiválóságot meg akarjuk valósítani. Úgy gondolom, hogy a, az operatív szinergiák másodlagos fontosságúak. A lényeg az az, hogy megosztjuk azokat az elemeket, amelyek a kiegészítő jelleget és az összefogó specializációt összehozzák. Új eszközöket és új formulákat kell megvizsgálnunk, hogy ezt melyek, amelyek révén ezt meg lehet valósítani, de a regionális politikáknak foglalkoznia ezzel. A tudatosság növelése és a készségek javítása nagyon fontos eszközök, amelyek lehetővé teszik majd azt, hogy a politikai szinten is létrejönnek majd a szinergiák a Horizont 2020 és a struktúrális alapok között. A régió főigazgatóságnak van egy kezdeményezése, ez az úgynevezett intelligens specializáció platform. Ezt a szeviai központ indította be és működteti. Ez a tudás érdekében való képzést, illetve a csereprogramokat is támogatja. Különböző stádiumai vannak a programnak, de az egyik legfontosabb célja az, hogy olyan kiegészítő jelleget építsen ki, ami lehetővé teszi a területeknek, hogy a Horizont 2020-asban megerősített szerepet játszanak részben a struktúrális alapok és részben a Horizont 2020-as program támogatása révén. Amikor a stratégiákat meghatározzuk, akkor jó ötlet lenne, hogyha a Horizont 2020-as lehetővé tenni a régiók számára azt, hogy túltekintsenek nem csak a saját határaikon, hanem akár Európa határain is, és nemzetközi perspektívában gondolkozzanak. Amikor a stratégiai szinthez érkezünk, akkor az a lehetőség, hogy a stratégiát nyomon kövessük és folyamatosan javítsuk, ez rendkívül fontos. Itt felhasználtunk valami olyasmit, ami a Horizont 2020-nak már nem része, e, de a tudás régiói, amúgy, amíg más programban használtunk, ezt mi nagyon hasznosnak találtuk, és örülnénk annak, hogyha a Horizont 2020-asban is meg öm, jelenne, mert a régióknak segít abban, hogy nyomon kövessék a saját stratégiájukat, és javítsanak rajta, ha tudnak. Persze ez csak elmélet, és mindezt végre is kell hajtani. És hogyha különböző stratégiai agendákat, mint például az eranetet fel akarjuk használni, a struktúrális alapokkal együtt, és ezek együtt próbálnak majd meg tartalmat adni a programoknak, az hát az fantasztikusan hasznos lenne. Különösen akkor, amikor célzott menetrendeket dolgozunk ki a kutatás számára, amit egyébként a specializáció révén megpróbálunk elvégezni. Nagyon érdekes lenne egy euromediterrán és egy nemzetközi aspektus is ezen menetrendek számára. Most tekintsük át azt, hogy hogyan lehet ez működőképesebb, és hogyan tudnak operatív szinten is együttműködni a, ezek a programok. Nos, hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy következetes legyen a két program, és következetesen működjenek együtt. Az imént hallgattuk meg a Szász Anhalti miniszterasszonyt. Nekünk is ugyanezek a gondolataink merültek fel. Vannak regionális lehetőségek az ambíciózus kutatásokra. Például Puljában 40 millió eurót ruháztunk be olyan közlaboratóriumokba, amelyek révén megpróbáljuk elérni a kritikus tömeget. Persze ehhez a, háb, a hálózatépítés is egy nagyon fontos elem gondolkoztunk ezeken az infrastruktúrákon, de megpróbáltuk az ESF-et is, az Európai Strukturális Alapot is bevonni, különösen a kutatók toborzása területére. É, regionális szinten a KKV-kat is bevontuk, hogy dolgozzanak együtt a már működő klaszterekkel Púliában, és közös kutatásokat hajtsanak végre. Ezt Amint tehát akár európai szinten is ki lehetne dolgozni, például a Horizont 2020-as stratégián belül. Nagyon fontos, hogy az emberi tőke mozoghasson. Dolgozzunk együtt persze ezeken az infrastruktúrákon, de utána aknázzuk ki azt, amit um, nyertünk ebből az emberi tőke szintjén. És nem csak pénzről beszélek, hanem szabályokról, a pénzügyi szabályok harmonizálásáról is. Ezért úgy vélem, hogy érdemes lenne áttekinteni azt, hogy a közösség hogyan kezeli a kutatás és az innováció területét. Egy szélesebb körű jövőképre lenne szükségünk az innováció területén, különösen akkor, hogyha nyitott innovációra és a kreativitásra gondolunk. Mik azok a dolgok, amelyek tényleg érzékelhetőek és ismertek helyi szinten? Például az élő laboratóriumok, vagy a közbeszerzés példái, ezek nagyon is érzékelhetőek helyi szinten, és talán ezeknek nagyobb szerepet kellene kapniuk uniós szinten is. Engedjék meg, hogy a operatív használhatóságról pár szót szóljak még így összefoglalásképpen. A Horizont 2020 szeretnénk, hogyha olyan ötleteknek, kezdeményezéseknek adna prioritást, amelyek világosan kapcsolódnak az intelligens specializációhoz és amelyek kiegészítő jellegűek, illetve az is nagyon jó lenne a régiók számára, hogy amikor megindul az információ áramlás a regionális szereplőktől az európai szint felé, annak érdekében, hogy Európa javíthassa a regionális stratégiáit, ez akadálytanul haladhasson ez az információ. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, azok, kérem azokat, akik szeretnének felszólalni, próbálnak meg rövidek lenni. Most nem azért vagyunk itt, hogy mindent megvitassunk, hanem a szakértők és a gyakorlati szakemberek tapasztalatát kell, hogy tudjuk kiaknázni itt. Az ő tapasztalatukból vonjuk le a mi gyakorlati céljainkra a legfontosabb következtetéseket. Emellett azért vagyunk itt, mert a módosító indítványokat próbáljuk meghatározni a következő pénzügyi tervidőszakra. Ideje tehát megértenünk azt, megtudnunk azt, hogy mi az, ami még hiányzik, mi az, amin érdemes változtatni a gyakorlati megvalósulás kontextusában. Glante úr az első felszól az ITRE, ITRE bizottságból. Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni, vagy talán inkább ez egy válasz eh, Wolf asszonynak, aki ezt felvetette. Én is Brandenburgban élek, ahol ez az intézet, ez a klaszter létrejött. Sok példa van arra, ahol felhasználják a, az ERFA pénzeket és más támogatásokat. Az ITRE azt a javaslatot tett, hogy ugye egyrészt meg akarjuk őrizni Európában a kiválóságot, kiváló, innovatív kutatást akarunk Európában. Másrészt ott, ahol még nem tudják oda vonzani az embereket, a humán tőkét, ezeket a vidékeket vagy régiókat is fel kell vértezni, úgyhogy ezt megtehessék. Eh, hogyha erfa összegekből létre lehet hozni az infrastruktúrát, eh, akkor másik oldalon garantálni kell, hogy mondjuk a Marie Curie programon és máson keresztül a szükséges eh, kutatók foglalkoztatására is kapnak pénzt ezek a központok. A versenyhelyzet nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy minden egyes lehetséges jelölt megkapja a támogatást. Van Risztároly úr. Igen, köszönöm szépen. Nagyon is örülök annak, hogy itt két szakbizottság összedugja a fejét, és megpróbáljuk létrehozni a tudásalapú társadalmat, a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe próbálunk beruházni. Van egy pár kérdésem az előadókhoz. A jelenlegi időszakban mi volt a legnagyobb akadály, hiszen mindannyian arról tettek tanúbizonyságot, hogy meg lehet valósítani a célokat. A régiók jövőképe, illetve a beruházási szándék a fontos. Második kérdésem, látták az új javaslatokat, beszéltünk a, a piaci specializációról, és valóban igazuk van, nem lehet átfedéseket, duplumokat létrehozni, azonban kell, hogy legyen összhang kell, hogy legyen a regionális politika alulról felfelé történő építkezése, és a kiválóság felülről lefelé történő struktúrája között. Hogyan látják ezt? A harmadik kérdésem a közös stratégiai keret, elmondja, hogy a jogszabályokat hogyan kell átültetni a mindennapi életbe. Ezen kívül az RDF keretében egytől 10 százalékot az alokált összegeknek egy 10 százalékát az országon kívül kell felhasználni. Tehát ez egy kitekintés is egyben. Egy pár héttel ezelőtt nyújtottuk be ezt a javaslatot, erre vonatkozóan is kíváncsi lennék a véleményükre. Krisztián Éler következik. Köszönöm, elnök asszony. Két szempontot szeretnék megemlíteni. Hát hangsúlyozzam ki, hogy a Stairways to Excellence kapcsán, ahogyan ezt ön nevezi, tulajdonképpen ez egy frakciókon átnyúló politikai megegyezés. A hetes keretprogram kapcsán Nizsi Buzekkel, aki mm, később a parlament elnöke lett, próbáltunk meg kompromisszumokat kidolgozni, és akkor az volt az elvárás a 12 tagú EU-ból, hogy ez az új tagállamok számára megkönnyítse majd a bekapcsolódást az akkori programokba. És ezért marad bent a kiválóság a kutatási keretprogramban. De már akkor megegyeztünk abban, hogy az egyes európai programok kapcsán, amelyeket tényleg a kiválóság jegyében akarunk megalkotni, arra kell, hogy szó legyen, hogy az összes potenciált minél jobban ki tudjuk használni, mondjuk az akkori 12 tagú EU-ban és később a kibővült Európában. Tehát milyen útra léptünk rá a Service to, to Excellence, vagy a két alap közötti szinergiahatások érvényesítése kapcsán? A kutatási keret programok Eredményeképpen nagy kutatási klaszterek jönnek eh, létre, és ezek a klaszterek eh, per definíció eh, nem csak kiválósági központok, hanem ott az ipar is koncentrálódik. Ehhez társul az irányítás, kompetencia, nagy programokban való részvétel, a nemzetközi versenyképességgel is együtt jár. Mindig hiányzott az, hogy vannak olyan régiók, főleg az új tagállamokban, ahol vannak ilyen kiválósági térségek, de a kutatási teret eh, programmal való részvételt eh, visszavetette az, hogy eh, a kutatással kapcsolatos menedzsment, irányítás hiánya miatt nem tudtak ezek a, az egyébként kiváló régiók részt venni ezekben a programokban. Ezért most tényleg összekapcsolhatjuk a Horizont 2020-at és a strukturális alapokat, és ilyen módon tudjuk ezt a korábbi hiányosságot leküzdeni. Hogy ott, ahol megvan az infrastruktúra, és ahol megvannak a kutatók is, az összekapcsolás révén tudjuk biztosítani azt, hogy az új tagállamok a horizontban minél inkább részt tudjanak venni, és a K plusz F területen a múltbeli lemaradásokat is vissza lehessen pótolni. A verseny kapcsán, és hogy a K plusz F-re hogyan tudják felhasználni a strukturális alapokat. Nos, erre a horizont segítségével is tudunk választani. Olyan tagállamok, mint Lengyelország például, ahol a strukturális eszközök 20%-át K plusz F-re költik, egy példa, de Kell, hogy legyen egy kapcsolat a között, hogy mennyire állnak készen a strukturális pénzekből K plusz F-et finanszírozni, illetve a között, hogy eh, a Horizont 2020-ból egy saját önálló eh, Staircase to Excellence program alakuljon ki. A hónap végéig megkapjuk majd a szövegezési javaslatokat, ez eh, nyilvánvaló, de még hiányoznak konkrét javaslatok. Ugye itt van a twinning, azután a cluster témája, vannak elgondolások arra is, hogy hogyan lehet az alapokon kívül is forrásokhoz jutni, és ezeket akkumulálni, de hol vannak azok a konkrét javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy konkrétan tudjuk összekapcsolni a strukturális, illetve a horizont programokat? to respond to this. Köszönöm, kérem a szakértőket, hogy reagáljanak, amilyen sorrendben szeretnének. E, w odpowiedzi na te pytania, które padły. Oczywiście ten obraz, który... Köszönöm, mondja Gulinszki úr. A kollégák által felvázolt kép és a kérdések is azt mutatják, hogy bizonyos kulturális alap, vagy struktúrális alapok és a hetedik kutatási keresztprogram között azért létrejöttek bizonyos szinergiák. Például a regionális kiválósági központok és az innovációs stratégiák létrehozása, például Kelet-Németországban vagy Lengyelországban nagyon sokat jelentettek. Sokkal könnyebb volt ezek révén a struktúrás alapokból finanszírozáshoz jutni. Tehát világos, hogy létrejöttek szinergiák. Másoldalról a strukturális alapokat az infrastruktúra kapacitás, illetve az emberi tőke fejlesztésére fordítottuk. Ezek fejlesztése után viszont a keretprogramokból, például a Horizont 2020-ból könnyebb újabb támogatásokhoz jutni. A szinergiák tehát léteznek, úgyhogy nem tudok teljes mértékben egyetérteni azzal a nyilatkozattal, hogy nem voltak határok. Nem gondolom, hogy ez igaz lenne. Voltak szinergiák, és a prezentációmban is elmondtam, hogy persze örülnénk annak, hogyha több administratív és pénzügyi eszköz vagy mechanizmus állna a rendelkezésünkre, hiszen ez nagyobb lehetőséget nyújtana azon országoknak, akiknek valahogy át kell hidalniuk a szakadékot, hogy egy harmonizált európai jellegű kutatási térséget hozzanak létre. Aztán az intelligens specializáció. Ez nagy kihívás a régiók számára, különösen azoknak, akik intelligens növekedési stratégiát építettek. Most ezt át kell, hogy struktúrálják annak érdekében, hogy a kritériumoknak megfeleljenek. és hogy ez hozzájárulhasson a közös értékek létrehozásához, gondolok itt konkrétan az Egységes Európai Kutatási Stratégiára. A 10% a nemzeti stratégiák részére ez egy jó ötlet, mert lehetséges, hogy más országokkal vagy régiókkal határokon, át, határokon átnyúló szupranacionális kapcsolatokat hozunk létre, és különböző országok hozzájárulásait segíti ez elő a struktúrák képítésében, ami a konszolidációt illeti. Persze nem lehet általánosítani és azt mondani, hogy az egyetlen probléma néhány ország számára a nem megfelelő irányításban rejlik. A kutatási infrastruktúrák vagy a kutatási klaszterek tekintetében az emberi tényező és az infrastruktúra épp olyan fontos. Az emberi oldalon persze fontosak az irányítói készségek, de hogyha kiváló embereket és kiváló infrastruktúrát akarjuk létrehozni, hogyha erre összpontosítunk, az szervezés és pénz kérdése nagy mértékben. Szeretnék köszönetet mondani, hogy megemlítették Lengyelországot, hiszen Lengyelország sok kutatási és fejlesztési finanszírozást kapott, és ezt nagyon hasznosan felhasználtuk, de még hasznosabban is használhatnánk majd a jövőben. Köszönöm, és Wolf asszony kap szót, mondja az elnök asszony. Uh, oh, Vagy aki szeretne. Nos, azt hiszem, hogy a beruházási kapacitás egy érdekes koncepció, ami Magdeburgban történt, nagyjából ugyanaz történt, mint Swansea-ban, tehát volt kutatási kiválóság, bár kismérték, aztán beruháztuk a strukturális alapokba, és eh, ez a kutatást föllendítette, hiszen, hiszen vonzotta az embereket, tehát így épült fel a struktúra. Az Egyesült Királyságban voltak arra vonatkozó kísérletek, hogy a központokat, a kiválósági központokat csoportosítsuk, klaszterekbe ö, csoportosítsuk. Ez az erőfeszítés kudarcot vallott, mert ezek a kiválósággal rendelkező emberek egyszerűen nem akartak költözni. Aztán ö, volt olyan infrastruktúrális beruházás, amely nem ö, kutatási kiválóságra alapult, az pedig ö, üres kagyló maradt. Tehát a kutatási kiválóság fontos az egyik oldalról, azonban ezt támogatni kell a strukturális alapoknak, és aztán lehetőséget kell biztosítani, hogy kiterjesszük, és egy klasztert, egy csoportot hozzunk létre körülöttük. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy kérem még valaki szót a panelisták közül. Igen, én mondhatnék talán még valamit. A verseny kérdése, amiről Grant úr beszélt, erről azt gondolom, hogy ha a kutatási kiválóságról beszélünk, akkor ez nem megy verseny nélkül. De kell találnunk egy olyan mechanizmus, és ez tulajdonképpen a strukturális alapok, a kohéziós politika, Eh, alapfilozófiája, tehát hogyan lehet regionális eh, igények alapján, de a kiválóság távlatát eh, felvettítve használni ezeket az eszközöket, úgyhogy azért a kiválóság felé menjünk, de kell egy plauzibilis perspektíva arra nézve, hogy belátható időhorizonton belül hogyan lehet elérni a kiválóságot, és miután ez sikerült, és miután megszűnt az EU támogatás, addigra tényleg már ott legyen egy tartós hosszanti hatás, vagy azáltal, hogy lehet már a kereskedelmi hasznosítás fázisába lépni, vagy pedig valami nemzeti program veszi át az EU támogatás szerepét, de verseny, peer review, ilyen társértékelés nélkül a tapasztalatok szerint nem jön létre ilyen kiválóság. Felmerült az a kérdés, hogy mi a fő akadály. A tartományunkban értékeltük azt, hogy milyen sokáig miért volt olyan alacsony a részvételünk a kutatási keretprogramokban. Én is egy olyan professzor voltam, amelyik mind, aki nem írt egy pályázatot se. Kezdetben, szinte nem is mondhatjuk ezt hangosan, de Kelet-Németország NDK tulajdonképpen túl jó helyzetben volt. Annyi pénzt kaptunk a német szövetségi államtól, a tartománytól, hogy egyszerűen nem is merészkedtünk EU pályázatokon részt venni. Hát egyrészt fontos, hogy a kutatók, a tudósok rendelkezzenek a szükséges tudással, de azért kellenek ösztönzők is. Mézes madzag furkosbot szerű dologról van szó, húz meg, erez meg, hogy egy kicsit rávezessük a támogatási lehetőségekre a kutatókat. Létrehoztunk egy EU felsőoktatási hálózatot, hogy az egyetemekre vigyünk olyan embereket, akik ezt a pályázatot itt nagyon jól tudják csinálni, és hogy akik gondolnak is rá, hogy jöjjön egy kis ösztönzés, egy kis sung, és um, ilyen módon a támogatások uh, előre vigyenek. Így tudtuk átlépni ezt a gátat, ezt a küszöböt, hogy uh, leküzdöttük a félelmeket, és tényleg elkezdtünk EU pénzekre is pályázni. Én erről kérdezte, hogy most akkor konkrétan mit is lehet tenni. Nos, ERFA pénzeket többször is használtunk fel arra, hogy finanszírozzunk olyan programokat, amelynek a célja az volt, hogy mondjuk kutatók vala maradjanak a kutatók központokban. Nem feltétlenül, hogy csak Nobel-díjas tudósokról beszélek, hanem olyan kiváló elmékre, akik azért, akikben azért van egy kis vezetési képesség is, és mm, a szükséges mm, szellemiséggel rendelkezek. Nem könnyű ilyen embereket találni. A Max Planck társaságoknak egy jó stratégiája volt azután, hogy az ilyen személyiségek köré építsenek föl valamit, mm, és itt a személyi döntések, a további emberek felvétele kapcsán ez az első mag volt bővíthető tovább, és azt hiszem, hogy a, nagyon sokat el lehet érni ilyen modellel, és akkor nem csak egy olyan csodás infrastruktúra marad, ami körül nem csoportosulnak kiváló kutatók. Io volevo portare un'esperienza, come dire, di verso... Agrimi Nos igen. Én is szólnék egy-két szót arról, hogy áttérünk a kiválóság felé, illetve a területi kérdésekre, és kitérnék. Kutatással, versenyképességgel, illetve a nemzeti regionális finanszírozási programokkal össze tudtuk kapcsolni a különböző regionális testületeket, Ezen központok egy része eredetileg a FEZRA keretében jött létre, létre, most pedig az európai kutatási területhez kapcsolódnak. Ezekben a projektekben most magas szintű kutatók is részt vesznek. Természetesen az emberi tényező rendkívül fontos. Ezek azok a kutatók, akik a laboratóriumokat létrehozták, és lehetővé tették azt, hogy ezek az európai szintre kerüljenek. A regionális innovációs partnerségi kezdeményezéssel sikerült vállalkozási klaszterekkel együtt dolgozni a K plusz F területén, olyan területeken, amelyek kapcsolódnak az európai kutatási témákhoz. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy a területi szintről áttérjünk a kiválósági szintre, illetve vissza kapcsolódjunk. Nem gondolom, hogy egyetlen egy eszköz létezik. Véleményem szerint fontos az, hogy mindenki összeállítsa a saját eszköztárát a regionális stratégia területén, amely különböző program lehetőségeket összefogja. Az európai kiválóságnak Meg kell néznie, hogy a kutatásból milyen előnyöket hozhat sub-európai szinten, mire is gondolok, például az innovációs szükséglet olyan terület, ahol biztosan hasznos lenne az együttműködés. Elnök Konstanza. Köszönöm. Mindenkelőtt köszönöm a miniszter asszonynak azt, hogy elmondta, hogy Kelet-Németországban nincs is szükség olyan kutatási támogatásokra. Hát pont most folynak a tárgyalások a, ugye a több éves pénzügyi keretről, és én ezt egyébként nem tudom megerősíteni. A strukturális alapok kapcsán az a helyzet, hogy a három legfontosabb prioritás közül az egyik a kutatás és az innováció. Ez a kohéziós politika napi rendjén szerepel. És a közös stratégiai keret kapcsán kimondottan meg akarjuk teremteni a kapcsolatot a Horizont programhoz, érvényesítve a szinergia hatásokat, ezt be is írjuk az általános rendeletbe. Arra kérném a kollégákat, hogy nézzék ezt meg még egyszer. Nézzék meg, hogy nem találnak-e különösen a közös stratégiai keretben olyan dolgokat, amelyeket még az általános pontok mellé bele kellene írni. Itt még június 12-e mm, a határidő, de Lambertel együtt mi még mindenképpen várjuk a jó ötleteket. Természetesen van ellentmondás a között, hogy a kiválóságot támogassuk-e, vagy inkább a nagy tömeget. A regionális alapok alkalmazásakor nagyon fontos lenne, hiszen már az operatív programokkal kapcsolatos munka zajlik, tehát fontos lenne, hogy a régiókban azok, akik az operatív programokat készítik elő, azaz a minisztériumok, vegyék fel a kapcsolatot a kutatóintézetekkel, és vizsgálják meg, hogy közösen milyen stratégiát tudnának felépíteni, kialakítani a régió számára. Ez lehet a, az egyik lehetne a kiválóság támogatása, a másik az ERFA támogatás keretéből, vagy keretében valósulhatna meg, így lehetne hozzáadott értéket létrehozni, és tulajdonképpen ez az, amire törekszünk. Szeretnénk a régiókat olyan helyzetbe hozni, hogy fel tudjanak zárkozni, és a jövőben ők is kiváló kutatóközpontok lehessenek. Köszönöm, Maria Carvalho. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy bizonyára tudják, a Horizont 2020-as kiválóságról szól, de ugyanakkor a kicsi kiválósági egységeket is fel kell, hogy tudja karolni Európa szerte. A kapacitásépítés és az intelligens specializáció is fontos, de a Horizont 2020-as és a struktúrás alapok között kell, hogy legyenek hidak. Nehéz konkrétan cselekedni, és konkrétá tenni ezeket a lépéseket. Ma hallottunk néhány példát és én is szeretnék még példát elmondani, és elkérdezni az önök véleményét erről. Én a 2020-as, a Horizont 2020-as specifikus programjaival kapcsolatban vagyok jelentéstevő. A Marie Curie, meg az ERC programok olyanokra vonatkoznak, akik ugyan kiválóak, de nem kapták meg a finanszírozást és lehetne, hogy ezek támogatást nyerhetnének a régióktól, hogyha a régióknak lenne erre elkülönített összege. A második gondolat, hogy a Horizont 2020-as az egész láncolatot lefedi. Nagyon sok infrastruktúra épül, ez nagyon drága, és a 2020, a Horizont 2020-as nem tudja egyedül finanszírozni a több alapból származó megközelítés és a társfinanszírozás rendkívül fontos, de ennek egyszerűen kell működnie. Tehát egy oldalról a nagy demonstrációkat, a nagy projekteket, demonstratív projekteket társfinanszírozni kell, viszont a struktúrás alapokból kellemes, barátságos módon kell, hogy kapjanak a résztvevők támogatást. Nagyon fontos az egyszerűsítés a Horizont 2020-as és a struktúrális alapok tekintetében egyaránt, és egyformán kell ezt végrehoznunk, vagy létrehoznunk, hiszen hogyha nem egyformák, akkor nagyon nehéz lesz a szinergiákat megvalósítani. Köszönöm, Buzek elnök úr kap szót, mondja az elnök asszony. Elhangzott, hogy a regionális politika és a kutatási innovációs politika hat évvel ezelőtt kezdte meg az együttműködést Hübner biztos asszony és Potosnik biztos úr segített ebben. Ők is elmondták, hogy nagyon fontos az együttműködés. Óriási előrelépést értünk el, de sajnos nem eleget mindkét oldalról. Sem a regionális, sem a kutatási oldalról. Alapvető fontosságú, hogy tudjuk, hogy nagy különbségek vannak a két, alapok, a két alap között. Az egyik földrajzi szempontból van felosztva, tehát hely alapú, a másik pedig nem rendelkezik ilyen földrajzi meghatározással az szétosztás tekintetében. Tehát először is a tagállami döntéseken és regionális döntéseken függ az, hogy a megfelelő csatornákon, a megfelelő irányba akarják-e felhasználni a pénzeket. És most kérem a tagállamokat, és a régiókat, akik szintén végighallgatták ezeket a prezentációkat, hogy talán nagyobb mértékben mozduljanak el ebbe az irányba. Nagyon más a helyzet a Horizont 2020-as esetében. Nem voltunk eléggé sikeresek a hetedik kutatási keretprogram esetében nem sikerült teljes mértékben az európai hozzáadott érték és az európai kutatási térség kiszélesítése. Ezért van szükség egy új programra. Nyilvánvalóan a kiválóságra kell összpontosítanunk, de ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ma nehezebb időket élünk, mint 6-7 éve. Úgyhogy a befogadási programok, vagy a készségek és a talentum felismerése Európa szerte rendkívül fontos. Itt az Európai Parlamentben mi készek vagyunk arra, hogy javítsuk a Horizont 2020-as programot úgy, hogy közben nem tévesztjük szem elől a kiválóságot. És itt a teremben is elhangzottak olyan javaslatok, mint például az, hogy minden kiváló kutatói infrastruktúra egyformán hozzáférhessen az alapokhoz, vagy egyszerűsítsünk, vagy a KKV kis és középméretű projektek. Ez is nagyon fontos, pont azért, hogy ne veszítsünk a kiválóságból, hanem hogy könnyebb legyen a csapatoknak a különböző kohéziós régiókból egy-egy ilyen programot megkezdeni. Aztán ott van az intelligens specifikáció, stratégiák koncepciója, ami szintén nagyon hasznos. Hogyan oldjuk meg azt a program, problémát, hogy óriási különbségek vannak a kutatás területén. Óriási ez a kérdője, mert nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de hát éppen ezért van szükség szoros együttműködésre, úgyhogy gondolkozzunk el komolyan a Horizont 2020-on. Minden az Európai Uniós szintű határozatokon, döntéseken múlik. Parlament, tanács, és utána következnek a kiválósági programok. Úgyhogy szeretném mindannyiukat arra kérni, hogy az összes lehetséges változtatást tegyük meg ebbe az irányba a Horizont 2020-as programban, miközben természetesen nem tévesztjük szem a kiválóságot. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon sokan vannak itt a bizottság részéről, de legalább ketten főigazgatói és főigazgató helyettesi szinten, és borzasztóan szeretnének hozzászólni. Megadom nekik a szót néhány percben. Thank you very much. Yeah, well, not that desperate, but that... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kétségbe esett nem vagyok, de azért eh, azt mondanám, hogy nagyon-nagyon élvezem, élveztem a prezentációkat és a vitát. Eh, több dolgot is megtanultam, több konzekvenciát is levontam. Egyrészt eh, tiszteletben kell tartanunk azt, hogy más célkitűzései vannak ennek a két programrendszernek, tehát a strukturális alapoknak és a horizontnak. Persze közelíthetnek egymáshoz, de mások a jellemzőik. A strukturális programok kapacitásépítést akarnak elsősorban, felsőoktatásnak segítséget, helyi vállalatokat támogatni. A Horizont 2020 pedig európai szinten a kutatást akarja támogatni. Tehát megvan mind a két támogatási rendszernek a saját, eh, jell- megvannak a saját jellemzői, ezeket nem kell összekeverni. Puzek úr is kihangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a régióknak legyen intelligens szakosodási stratégiájuk. Ha nincs ilyen, akkor nem lesz kiválóság sem. Az első lépést, tehát a régióknak maguknak kell megtenniük, amelyek el akarnak indulni a lépcsőfokokon fel, felfelé, a kiválóság felé. Hallottunk ilyen régiókról, akik valóban elkötelezetten el akarnak jutni a kiválóságig. Nagyon fontos, hogy a különböző eszközöket összekapcsolják egymással. A finanszírozási szabályok, az eljárások nem olyanok, hogy a, ez az összekapcsolás nem működhetne. Éler úr raportőre több fontos témának. Ez összekapcsolás nagyon fontos fontos, mert hogyha a szabályokat nem tudjuk összekapcsolni, akkor elfelejthetjük a szinergia hatásokat is. Sokan beszéltek régi és új tagállamokról, a 12 tagú euróról. Nos, Németországban is, Olaszországban is, az Egyesült Királyságban is az a helyzet, hogy itt a kiválóság nem arról szól, hogy új meg régi tagállamok, itt az összes EU tagállamról beszélünk, és mindegyik tagállamban vannak olyan régiók, ahol még sok fejlődésre van szükség. Tehát ne osszuk itt fel az EU-t különböző országcsoportokra, mindenhol szükség van a kiválóság építésére. Köszönöm, Nikolas Martin. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a két szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és meghívták az előadókat. Lenyűgöző volt, hogy ilyen miközben absztrakt fogalmakról beszélünk, a gyakorlati vetületet is láttuk. A kohéziós politika, illetve a kutatás fejlesztés a finanszírozása négyszeresére nő a következő időszakban, és ahogyan elhangzott, a kutatásfejlesztés az első fő tematikai célkitűzés. Ez kapcsolódik a minimális finanszírozási arányhoz, hogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos kérdéskörről van szó, és ezért is beszélünk ennyit erről. Ahogyan Robert én is elmondta, a legfontosabb az, hogy ezek az elgondolások hogyan valósulnak meg konkrétan a gyakorlatban. Itt az új időszakban a meglévő rendelkezésre álló forrásokra fogunk építeni, de van néhány új koncepció, néhány új elgondolás a Horizont 2020 a kiválósági központokra, a legkiválóbb kutatásokra koncentrál, és azután az EFRA-ból finanszírozhat nyújtunk, kutatási fejlesztési infrastruktúrát, kapacitásokat, illetve segíthetjük a vállalkozásokat, azt, hogy a e, kutatási eredmények e, kereskedelmi is hasznosítatók legyenek. E, itt tehát a fogalmakat is külön választhatjuk. Egy másik fontos dolog a szabályozó keret, legyenek harmonizált szabályok, itt tényleg történt előrelépés, a bizottság korábbi javaslataihoz képest. Most már szorosabban együttműködünk, hogy olyan közös támogathatósági szabályok legyenek, amelyekkel az említett akadályokat le lehet küzdeni. Tehát több terület említheti meg az áfa, általány elszámolás, azután más területek szabályainak az alkalmazhatósága, stb. Harmadik dolog. Hogyan tehető ez működőképessé a tagállamok szintjén, a kohéziós alap, illetve az ERFA támogatása. Itt eh, ez az a terület ugyanis, ahol eh, megvalósulhatnak az elképzelések, a tervek, kell egy stratégia arra, hogy hogyan használjuk fel a lehető legjobban a különböző alapokból a e, forrásokat, és e, így tudjuk e, segíteni a régiókat, a tagállamokat abban, hogy létrehozzák az említett platformokat. És végül biztosítani kell, hogy a kedvezményezetek is tudják, hogy mi a tennivalójuk, a jelenleg időszakban volt egy ilyen eh, útmutató a kedvezményezek számára, ezt most eh, frissítjük, és eh, ebből megtudják, hogyan kell pályázni, majd amikor az új szabályozó keret véglegesen kialakul, akkor fogjuk aktualizálni ezt az útmutatót is. Minden erőfeszítés ellenére is azért itt két eh, támogatási formáról beszélünk, az egyik eh, eh, megosztott irányítás, a másik pedig közvetlen irányítású támogatási keret, ezért nemzeti, tagállami, illetve regionális szint területen is ezzel tisz, eh, ennek tudatában kell lenni, hogy a különböző két finanszírozási forrás közötti eh, hidat is igénybe lehessen venni, és az operatív programok, a partnerségi megállapodások segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a gyakorlatban is megvalósuljanak a sokat emlegetett szinergiák. Köszönöm szépen, és végül az utolsó szó jogán a vendégeinknek adom meg a szót, amennyiben szólni kívánnak, de természetesen semmi erőszak. Miniszterasszony. Csak egész röviden. Nagyon fontosnak tartom, hogy két szempont között itt különbséget tegyünk. Az egyik gondolat, hogy a tudás intenzit, intenzívbá tevésével hogyan tudunk növekedést generálni, kutatás, innováció, hogyan lehet a növekedés motorja. Itt nem csak az a, hogy az a lényeg, hogy Nobel-i gyanús kutatások legyenek, hanem hogy ez egész területen a tudás szint emelkedjen a transferek által tudás átadása révén olyan intézményekre van szükség, amelyek eh, a tehát támogat, legyenek támogathatók olyan intézetek is, amelyek a tudás átadásban jók anélkül, hogy esetleg a legkiválóbb eh, kutatást végeznék. Eh, és támogathatunk olyat, ami az adott régió számára talán nagyon fontos, ezt, az egész, ezt, ezt a koncepciót is talán tisztában kellene megfogalmazni. Köszönöm szépen, valaki kérem még szót a vendégeink közül. Igen, egyértelműen ki kell mondani, hogy mind a Horizont 2020, mind pedig a strukturális alapok a 2014-2020-as perspektívában hatalmas lehetőséget biztosítanak azon országok számára, akik próbálnak fölzárkózni. Az, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat, nagy mértékben ezektől az országoktól függ, úgyhogy arra kérem önöket, hogy próbáljunk meg egyszerűsítéseket eszközölni, amelyek valóban e- szinergiát hoznak létre a két program között. Hiszen így az egész tudományos közösség előnyeit szolgáljuk. Köszönöm. Nagyon röviden Carvalho professzor úr megjegyzésére reagálnék. Először is Marie Curie nevét hallottuk. Nos, ez nagyon fontos. Tudjuk, hogy vannak kiválósági csoportok, és nagyon fontos, hogy ezek között megfelelő információcsere történjen. És természetesen az egyszerűsítést is támogatom, különösen a, a kérvények, a tenderek megírását illetően. Természetesen az ambíció az alapja mindennek, de szükség van egy megfelelő stratégiára, amelyel kibontakoztathatjuk. Angéni asszony. A specializáció a következő év első pár hónapjában nem csak az európai szintű felhasználását jelenti a struktúrás alapoknak, hanem ugyanezen lehetőségeket arra is felhasználnánk, hogy kiválóságot hozzunk létre regionális részvétellel a Horizon 2020 észben tartása mellett. A regionális szereplők részvétele nagyon fontos, és a kutatási tevékenységeket, illetve a finanszírozást olyan fellépésekkel kiegészíteni, amelyekkel egyértelműen valóban mutatható, hogy milyen eredményeket hozhatnak a struktúrális alapok. A hetedik keretprogram esetében a hidrogénnel, illetve a hidrogén tüzelőanyagokkal foglalkoztunk, és ezzel kapcsolatban is minden jó javaslatot örömmel veszünk. Elnök asszony, köszönöm szépen, szeretném lezárni ezt a meghallgatást. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönjük a bizottságnak, hogy eljöttek hozzánk. A regi bizottság tagjait arra kérem, hogy maradjanak, mert szavazás következik, a többiektől pedig elbúcsúzom. Kedves kollégák, nagyon sok nehéz szavazás vár ránk. Úgyhogy kérem, hogy az ITRE szakbizottság tagjai hagyják el a termet, hát nem hallanak minket. I, I am going to check whether your machine. Szeretném ellenőrizni, hogy működik-e a szavazógép, úgyhogy kérem, hogy ellenőrző szavazásra tegyék be a kártyájukat. Could you, can, can we check the vote? Can we open the vote open. and check? Megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük, hogy működik-e. Két ember betette a kártyát a gépbe, de nem szavazott. Na van, akkor működik. Legalábbis a többség számára. Kezdjük. Igen? Konstanza. Aber eine Bitte, wir haben in der ersten Stellungnahme az első véleménynél nagyon sok olyan módosító van, amikkel kapcsolatban nem mi vagyunk illetékesek. Itt szerepel például a 66-os, vagy a 74-es, 75-ös e, módosító, amik túlmennek a regi kompetencián. Azt javaslom, hogy ezekről ne is szavazzunk. So there is a proposal coming from the social... Tehát érkezett a szocialistáktól egy javaslat, hogy a nem a mi kompetenciánkba eső ügyekről ne szavazzunk. Van-e, aki ellenzi ezt? Konkrétan Tomás Piotr jelentéséről van szó, a 66-os módosítóról, hát igazából elég sokról, Úgyhogy ezeket átugorjuk, hogyha önök is egyetértenek. Poreba úr, egyetért ezzel Lambert, a frakciók? Jó, megvan a többség. Akkor így járunk el. Poreva úr jelentésével kezdjük. 22-es módosító. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem el, elutasítottuk. Ha a szocialisták nem kiáltanak fel, akkor így tekintjük. 55 mellette. 55 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, az 56-osról Megnyitom a szavazást. És elutasítottuk. Nem nagy többsége, de igen. 21-19 arányban. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt nem tudom. Úgyhogy az 57-est ellenőrizzük. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom, és elfogadtuk. 59 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 60 mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük. Nagyon gyorsan megnyitom a szavazást a 60-asról. Lezárom a szavazást. és elutasítottuk. 61 mellette, ellene. Ugyanaz a történet, úgyhogy erről is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 63. Nem, 62 mellette, 62-es mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 64 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 25-16 arányban 65 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66, 7, mellette, ellene, ugyanaz, a 67-est is ellenőrizzük, ellenézést, kollégák, megnyitom a szavazást, lezárom, ugyanaz a koalíció lehet, úgyhogy nem fogom az összeset ellenőrizni. 68 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 69 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 70 mellette ellene. Hát nem tudom, sajnálom, ellenőrizzük a 70-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk, ugyanez a koalíció. 71 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És most a tízes következik mellette. Tízes. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 11, nem, 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86, nem, nem, nem, nem. 87 mellette, 87 mellett ellene. Ellenőrizzük a 87-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem tudom, ellenőrizzük a 14-est is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 15 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 nem, itt egy szóbeli módosítás van, ez van, aki nem, nem, senki nem ellenezte, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. 100. Nem, ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 100-as mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ugye? 18 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104 mellett, nem, 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 106 mellette, ellene, ellenőrizzük a 106-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk 108 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 109 mellette, ellene, tart, nem tudom, nem tudom, a 109-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 110. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 111. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 112. Nem. 116. 116 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 fogyott. 118 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 120 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 120 nem, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 125 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 126 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 127 mellette. Ellene, nem tudom, a 127-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 128 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene. Elnézést, kollégák. Megosztottak a frakciók, úgyhogy a 21-esről kérdezem még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 100, nem. 23-as a preambulum bekezdéseknél járunk mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 24 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 24-est, megnyitom a szavazást. és elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Lambert. Csak egy jogi, nyelvi szövegmódosításról van szó. Kráca asszony itt van? Szeretné felolvasni, vagy olvassam felén? Csak nagyon gyorsan. az unió és a régiói. Ezt javaslom. Tehát az eredeti szöveg, az nincs itt nálam, hogy a kraca az eredeti szöveg különösen a gazdasági válság idején az Európai Unióban és egyes régióiban, és az új szöveg pedig különösen a gazdasági válság idején az EU-ban és régióiban. Úgyhogy igazából egy kis javításról van szó jó, ezzel a javítással kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, jön az egyes mellette. Kollégák, kérem magasságra emeljék a kezeket ellene. Tartózkodás, nem tudom, az egyes is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadtuk. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 30 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 32 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 33 mellette nem, oka fogyott. Jó, 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadtuk 35 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 36 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37. Itt részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Na jó, ellenőrizzük a második részt a 37-esből. Megnyitom a szavazást. A néppárt azt gondolja, hogy ha ők ellenzik, akkor azt nem lehet elfogadni, és nem is lehet, úgyhogy igazuk volt. A 37-es volt, 8-as jön, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 40 részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41. Második rész. És csak az első részről szavazunk. Az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodás, 43 még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44, nem, nem, ellenőrizzük. Tudom, hogy kell fölébreszteni a kollégákat. 43-asról megnyitom a szavazást. És elutasítottuk. 44 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva 45 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 46 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva 48 mellette igen. Azt hiszem, ahogyha nem tévedek, a 41-es második részéről nem szavaztunk. 41-es második részéről. Ezt elutasítottuk, mert hogyha az első részt megszavazzuk, akkor a második oka fogyottá válik. Tehát ismét 48 mellette. Ki támogatja a 48-at, mert ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette el, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette. E, 52 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. szavaznunk kell a teljes vélemény elfogadásáról. Megnyitom a szavazást. És még mindig nem mindenki szavazott. Na most már egész jó. Elfogadtuk 39 szavazattal. És most tovább lépünk. Ah, gratulálok, gratulálok. Tovább lépünk a következő szavazásra. csak úr jelentése Kezdjük. Ez is nagyon hosszú és nehéz szavazás lesz. I have a different. I have a very different. Ah, okay, okay. So, dear colleagues, can we start the vote? Tisztelt kollégák, elkezdhetjük akkor. Tehát először 49-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 5 most pedig van egy olyan javaslatunk, hogy blogban szavazunk az 52-től az 59, a 60-asig, tehát nem az 59-esig, hanem a 60-asig. Lehet? Szavazhatunk blogban? Nem? akkor 52-es és 52-től 59-ig egyben, nem, a zöldek nem akarják, rendben, 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 56-os, 7-es. 50, ötöst kihagytam mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mert Konstanza folyamatosan a, lé, a levegőbe emelte a kezét, és ezért összezavart. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk Miguel szerint, remélem, hogy valóban így van, 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kollégák, javaslat 74-től 87-ig szavazhatnánk blogba, elfogadják? Köszönöm, ki van mellette tehát a 74-es 87-es blokknak ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös második része. Első rész. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész nem arról. Nem szabadunk 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 98-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 99 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 100-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 101 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 102 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 103 mellette ellene tartózkodás, Elutasítottuk 104 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 105 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 106 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 107-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 110-es mellette, nem, nem, javítja magát az elnök. Ez okafogyottá vált. Nem, szavaznunk kell róla. Megváltoztattuk a tehát az utolsó percben, tehát mégis szavaznunk kell. 110-esről, tehát szavazunk. Szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 111-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 112 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 113 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette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 tartózkodás elutasítottuk, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 133 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 135 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 136 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 139-es 139-es, van itt egy szobori módosító. Hogyha senki nem ellenzi, akkor erről is szavazunk. Módosított formában ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 20 142-es Második része. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mm, második részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, 148-ast ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 154-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 155 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 156 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 157 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 158 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 159-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 160 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. 161 mellette. Százhatvanost ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 162 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette ellenőrizzük, a 164-es ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, ahogy mondtam. 165, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette bocsánat, 170-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 172 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27-es. Mellette, 27-es mellett ki van, ellene, Lambert mellette is ellene is? Tehát még egyszer, 20, 27-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 27-es tisztelt kollégák, elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 28-as mellette. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette 30-as eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ugye? A 29-est fogjuk a 30-ast, javítja magát az elnök azt, mondja, a 30-ast ellenőrizzük. 30-asról megnyitjuk a szavazást. Ellenőrizzük tehát a 30-ast. Nagyon lassan szavaznak. Még mindig tizen nem szavaztak. Kollégák, a 30-as módosítóról szavazunk. elutasítottuk. 31-es mellette. Még a felénél se járunk a szavazatnál. Elfogadtuk 32 mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Azt hiszem, de hát nem látom biztosra. feltételezhetném, hogy mindenki Lambert követi a szavazásnál, és akkor nagyon egyszerű lenne, de hát azért mégis kérem, emeljék már föl a kezüket. Tehát, ismét, 32-es, ki van mellette? Ellene. Úgy látom, elég szoros, úgyhogy 32-est elektronikus formában ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es. 33-ast ellenőrizzük. Elutasítottuk. 34-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések következnek. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette csak Lambert szavaz, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás 45-öst ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 45-ösről megnyitom a szavazást tehát. Lezárom. Elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, végszavazás, zárószavazás, elektronikus formában megnyitom a szavazást. Bosszináró úr, Második függelék első bekezdés 139 a, módosi, a szóbeli módosító. Hogyha jól tudom, akkor csak egyetlen egy helyzetben lehet pumpát használni energiatárolására, ez pedig a geotermikus energia. A napenergiához nincs szükség ilyen szivattyúra vagy pumpára, illetve a szélenergia esetében sem egyetlen energiánál van szükség ilyen pumpára vagy szivattyúra, a geotermikus energiánál. Igen, ezért utasítottuk el, mondja az elnök asszony, mert hogy értelmetlen az egész. Can you open? Can you allow me to vote? Somebody have closed my machine. Valaki lezárta a szavazógépemet, mondja Bosszinár úr. Gratulálunk a jelentéstevőnek, elfogadtuk a jelentést. To vote. A, szavazunk tehát az eh, IPA tárgyában készült jelentésről. Kedves kollégák, kezdjük négyessel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 szóbeli módosítóval ellenzi valaki, nem, akkor a módosított változatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es eh, itt részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás nem tudom, hogy mi volt, ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást 27-es első részéről. Lezárom, elfogadtuk 21-20 arányban. Második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, jön a preambulum 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es, mellette ellene, hm, nem tudom, ellenőrizzük géppel, 14-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os, mellette, nem ez okafogyott, 17-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az egész véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hm, Szép eredménnyel elfogadtuk, gratulálok. Joachim Celler javaslatának tárgya a szomszédsági eszköz. Ha készen állnak, kezdhetjük. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 24-es. Nagyon úgy tűnt, hogy elfogadtuk. Nem tudom lezárni a szavazást, mert sokan nem szavaztak. Elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28, itt van egy szóbeli módosító, senki nem ellenzi, tehát szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette, ellene tartózkodás, mm, nem tudom, nézzük meg, ellenőrizzük a 36-ost. Most lezárom a szavazást, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás. Hát, ezt se tudom, azt hiszem elutasítottuk, úgyhogy inkább ellenőrizzük a 46-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tehát 49-es, bocsánat, itt volt egy szóbali módosító, ezzel együtt szavaztunk, de nem tudtam eldönteni, ellenőrizzük gépen. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jön a preambulum, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os eh, preambulum, itt van egy szóbeli módosító, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, zárszavazás, megnyitom. Elfogadtuk, igen, nagy, kellemes többséggel. Akkor jön az utolsó szavazás. A trilógus 2013-as költségvetéssel kapcsolatos trilógus mandátuma, Györlösszer Stravakakis, egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, végszavazást megnyitom, lezárom a szavazást elfogadtuk nagy többséggel, lezártuk tehát a szavazásokat, jön a miniszter. Kedves kollégák, most pedig eh, eszmecsere következik Nikolaj Vámennel, Dán Európai Ügyi Miniszterrel. Ha nincs itt a miniszter, akkor tartunk szünetet, ha itt van, akkor nem tartunk. Akkor jöjjön be! Kedves kollégák, itt van a miniszter, úgyhogy kérem, kicsit legyünk fegyelmezetek, mindenki üljön le. Yes. I think we, we have, yeah, just welcome here. Yes, I want you here. There's your name here, so it must be. Uh, whatever time you need, you just speak, and then we, we use the rest of the time. Kedves kollégák, azonnal szeretném kezdeni. A repülőgépét szeretne elírni a miniszter, úgyhogy nem húzhatjuk tovább fél hétnél. Szeretném, ha kezdhetnénk az eszmecserét. Tehát folytatjuk az ülésünket. Üdvözlöm a miniszter urat! Emlékeznek rá, hagyományá vált, hogy az elnökség vége felé meghívunk minisztereket, azért májusban, mert júniusban már nagyon nehéz elérni azt, hogy ide jöjjenek a miniszterek, hiszen az egész elnökség ügyeit koordinálják, ezért döntöttünk a május mellett, most pedig először a miniszter és utána jön a vita. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondok önnek, elnök asszony, hogy időt találtak, hogy a szakbizottság mai sűrű ülésébe időt szorítsanak nekem. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönetet mondok a szakbizottságnak is a konstruktív és nyitott párbeszédért, amit az elmúlt hónapokban folytattunk. Az Európai Parlament fontos, és nagy örömmel tehetem hozzá, hogy konstruktív és pozitív szerepet játszik az európai jogalkotási folyamatban. Rendkívül örülök, hogy itt lehetek, és beszámolhatok arról, hogy hogyan állnak a tanácssal folytatott tárgyalások egy hónappal azelőtt, hogy ciprusi barátainknak adnánk át a stafétabotot. Lesz időnk eszmecserére is majd a bevezető szavaim után, ha jól értettem. Ezt nagyért, nagyon várom. Kedves kollégák, ha megengedik, szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen körülmények között zajlik az elnökségünk. A gazdasági válság Európa legnagyobb részére hatással van már, és ezért fontosabb, mint valaha a kormányok, politikusok és európai állampolgárok számára, hogy egy integráltabb Európában egyezzenek meg, amely képes abra, hogy hosszú távú döntéseket hoz meg gyorsan. A jó együttműködéssel, amiben mindenki részt vesz, egy ilyen Európa már a szemeink előtt kezdett megszületni. Az elmúlt hat hónapban, csak az elmúlt hat hónapban 25 Európai Uniós tagállam aláírta a fiskális csomagot, ennek nagyon jelentős következménye lesz az adópolitikára, illetve a költségvetési fegyelemre a tagállamokban. Egy állandó európai stabilitási mechanizmus, amelynek az a célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson az eurozóna tagjainak, szintén születőben van. Egy óriási mentőcsomagot nyújtban állapodtunk meg, hogy segítsünk Görögországon, és márciusban a 17 euró ország állapodott meg abban, hogy a pénzügyi tűzfalakat megerősítik egymás között. Ezen túlmenően kultúra, kulcsfontosságú struktúrális reformok zajlanak nemzeti szinten, hogy az európai szintű lépéseket megtámogassuk. Egy olyan folyamatot kezdtünk meg, amelyel komprehenzív csomagot akarunk át elfogadtatni, amelyet majd a június Európai Tanács ülésen kívánunk elfogadni. Ez volt az eldökség megközelítése, így szerettünk volna a jelenlegi válsággal megküzdeni. Két lábon kell járnunk, és a szükséges adóügyi konszolidációt és fegyelmet strukturális reformokkal kell párosítani, valamint célzott kezdeményezésekkel, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést elősegítsük. Ezek a fontos lépések egy olyan Európai Uniót hoznak létre, ahol a tagállamok felismerik, hogy a jelenleg előttünk álló kihívásokra a válasz az, hogy több Európa legyen, nem kevesebb. A történelem megtaníthat arra minket, hogy a nemzeti kormányok gyakran a protekcionizmust, nacionalizmust választják, és kunyerelnek a szomszédaiktól, akkor, amikor a világgazdaság recesszióba fordul. De világos, hogy most nem ez történt. Ehelyett a gazdasági válság, illetve az a nyomás, amit a pénzügyi piacok nehezítettek ránk, ezek megerősítették a szolidaritást, a fegyelmet és az Európai Unió összetartását. A válság nem új európai intézményeket hozott létre, hanem megerősítette az európai integrációt a kulcsfontosságú szakpolitikai területeken, hiszen ez volt az egyetlen megfelelő válasz az Európa előtt álló kihívásokra most. És hogyha egy kicsit mélyebbre tekintünk, és megkérdezzük magunktól, hogy az Európai Uniós tagállamok miért döntettek az európai projekt megelősítése mellett, ahelyett, hogy hagyták volna ezt szétesni, és nemzeti megoldások után szaladnak, akkor azt gondolom, hogy az a válasz, hogy azért, mert az EU országok annyira összekapcsolódnak és annyira integráltak jelen állapotukban, hogy az élhető mm, alternatívák a közös megoldások és közös fellépések, európai szintű fellépések mellett egyszerűen nem léteznek gazdaságaink, cégeink és népességünk is annyira függ egymástól, hogy a rég, régi módi egyedül is megcsinálom politikák elavultakká váltak. Az európai kormányok ezt már nem tudják megtenni. Ezzel ellentétben, ahogy a válságra reagáltunk, azzal az európai kormányok most esélyt kaptak, hogy meg a piacok bizalmát, és haladjanak. Kedves kollégák, ez pozitív és nagyon bátorító fejlemény. Elnökségként folytatni fogjuk a munkánkat, a lehető legtöbbet megtesszük annak érdekében a fennmaradó pár hétben, hogy ezt a megnövekedett kapacitást európai szinten érezhető és kézzelfogható eredményekbe fordítsuk, amit az állampolgárok napi életükben is érzékelnek. A Dán elnökség a gazdasági növekedés ösztönzésére és a munkahelyteremtés előmozdítására koncentrál. Ez utóbbi nagyon széles körű erőfeszítést igényel, ami sok szakpolitikán átível. Szeretném hangsúlyozni a e tekintetben a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat. Biztosítatom önöket, hogy a Dán elnökség keményen dolgozik, hogy konszenzust alakítson ki, amellett, hogy az Európai Uniós költségvetés nagyobb részét allokáljuk a növekedés serkentésére, mint például a kutatás, oktatás, energiahatékonyság és zöld technológiák. Ugyanakkor a különböző ágazati politikák reformjáról is tárgyalunk. Ezek a reformok megpróbálnak a lehető legtöbb növekedést és foglalkoztatást kinyerni minden egyes elköltött euróból. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy emlékeztessek a legfrissebb négy héttel ezelőtti Eurostat foglalkoztatási számokra. 5,5 millió fiatal, aki 25 évesnél fiatalabb, munkanélküli. Egészen elképesztő 50%-os nál is magasabb munkanélküliség van a fiatalok körében Spanyolországban és Görögországban. Ezek borzasztó számok, és ezért nagyon sürgősen felhívom az Európai Uniós és tagállami kormányzatokat, hogy megbízhatóbb, erősebb a munkapolitikákat folytassanak. Nem szabad, hogy egy egész generáció fiatal elvesszen Európában. Kormányként, politikusként, vezetőként kötelességünk, hogy megakadályozzuk ennek a megtörténését. Milyen következményei vannak ennek az európai kohéziós politika jövőjére nézve? Négy hónappal ezelőtt volt lehetőségem önökkel találkozni, és az európai kohéziós politika jövőjéről cseréltünk eszmét. Úgy mentem el innen, hogy bíztam abban, hogy a tanács és a parlament együtt le tudja fektetni az alapjait egy jól összpontosított és eredményorientált politikának, amely majd központi szerepet játszik a növekedésben, a munkahelyteremtésben, még ezekben a kihívást jelentő gazdasági körülmények között is. Ugyanakkor a kedvezményezettek azt kérték, hogy a kohéziós politika legyen egyszerűen végrehajtható és eléggé rugalmas, hogy a változó körülményekhez alkalmazkodhasson. A tagállamokban a helyzet, csak úgy, mint a tagállamon belül, nagyon különböző lehet. Ráadásul, hogyha tanulni akarunk a jelenlegi válságból, akkor azt tudjuk tanulni belőle, hogy gyorsan és drámaian változnak a körülmények. És ma elmondhatom, hogy nem családkoztam a bizalmamban. A megváltozott körülményekre reagáltunk, és nagy örömmel látom, hogy az Európai Parlament és a Tanács meg tudott állapodni a legfontosabb módosításokban, bevezettünk egy kockázatmegosztó eszközt a kohéziós politikába. Elismerem és kifejezem, hogy mennyire hálás vagyok a konstruktív és segítőkész megközelítésért, amit az Európai Parlament tanúsított a fontos ügyben. Együtt a jogalkotási folyamatot nagyon időben be tudtuk fejezni. Reméljük, hogy a válság által sújtott tagállamok jól fel tudják majd használni ezt az új eszközt. Az európai kohéziós politika jövője szempontjából a Dán elnökség felvállalta, hogy előre mozdítja a tárgyalásokat a jogalkotási csomagról, amennyire csak tudja. És a tagállamok támogatásával az általános ügyek tanácsa áprilisban részleges általános megközelítésre jutott hat tematikus tárgyalási blokkban. Ezek a programozás, az ex ante feltételek, irányítás és ellenőrzés, monitoring és értékelés, nagy projektek és támogathatóság. Az eredményorientáltság, a hatékonyság és a rugalmasság kulcsszavak e hat blokk tárgyalása során. Engedjék meg, hogy pár szót szóljak a júniusi végi általános ügyek tanácsa üléséhez vezető folyamatról. Itt ezt a jogszabályalkotási csomagot másodszor fogjuk megtárgyalni a Dán elnökség alatt. A tanács szöveg leírja azt, hogy az operatív programokat hogyan kell megalkotni. Ezek azon célok köré épülnek, hogy először is a tervezési célokat kell venni, a tagállamok pedig a, átalakíthatják a programokat a megváltozott körülmények miatt, anélkül, hogy mindent részletesen egy új és hosszadalmas bizottsági jóváhagyási folyamatba kellene bocsájtaniuk, ami akadályozná a végrehajtást. Az illetékes hatóságnak, az irányító hatóságnak lehetősége van arra, hogy konkrét projekteket javasoljon, amelyek az kitűzött célokat megpróbálják elérni, és ezzel megpróbáljuk a kohéziós politikát, amit nagyon bonyolultnak tartottak, egyszerűsíteni remélhetőleg a megfelelő mintavételi technikák is elősegítik majd a megfelelő ellenőrzést. Az eredményorientáltság, hatékonyság és rugalmasság is szerepelnek a kompromisszumban. Az eredeti javaslattal összehasonlítva sikerült a feltételeket úgy kiigazítani, hogy ezek most sokkal inkább célozzák a kohéziós politika hatékonyságával kapcsolatos tényezőket nem csak arról van szó, hogy a megfelelőséget ellenőrizzük olyan irányelvekkel, amelyek egyébként is kötelezettségszegési eljárás hatálya alá esnek. Ugyanezek az elemek találhatók meg a kompromisszumban más területeken is. A tagállamok lehetővé tették azt, hogy alulról felfelé minőségi ellenőrzéseket tartsunk. Ez Például az EBB Jaspers kezdeményezése egy lehetőség erre. Ezek a minőségi ellenőrzések korai kigazításokat tesznek lehetővé a tervezésben és időben végrehajtatóvá teszik a projekteket. Az EBB bevonása lehetővé teszi azt, hogy az ő tapasztalatukra is hagyatkozzunk-e folyamatban. A bizottság egyszerűsített költségek felhasználását szeretné elérni, ezt a tanács is támogatja. Ez alkalmazandó a monitoring és értékes megerősítésére is. Itt is láthatjuk, hogy eredményorientált, hatékony és egyszerű szeretnénk lenni. Értékesen szerint az általános ügyek tanácsa áprilisban ezzel megvetette az alapját egy egyszerűbb, összpontosítóbb és eredményorientáltabb kohéziós politikának. A pozitív parlamenttől azt kérjük, hogy ezeket az elemeket pozitívan ítéljék meg. Hadd legyek világos a tekintetben is, hogy itt nem állunk meg. Az elnökségünknek még nincs vége. Még mindig felgyűrve az ingünk, és még mindig dolgozunk. Június végéig. A júniusi általános ügyek tanácsa előtt Megkezdtük a tárgyalásokat a pénzügyi eszközökről, azokról a fellépésekről, amelyekkel bevételt lehet növelni. Országspecif, országspecif, ország specifikus ajánlásaink lesznek a programozás tekintetében. Hadd vegyen végig ezeket a pénzügyi eszközök tekintetében. Ezek fontosak különösen akkor, amikor megszorítások, költségvetési megszorítások idejét érjük, és a pénzügyi ágazat is nehéz helyzetben van. Ideális esetben a növekedés és a munkahelyteremtés fontos. Ez különösen a jelenlegi pénzügyi válságban jelentős. Egy kiváló bizottsági javaslat módosításával a kohéziós politika előmozdíthatja az elismert európai prioritásokat, mint például az, hogy kockázati tőke álljon rendelkezésre innovatív kis- és középvállalkozások számára. Reméljük, hogy a pozit parlament is együtt fog működni e tekintetben is velünk. Másodszorban a bevétel növelés tekintetében mindenki tudja, hogy a jelenlegi rendeletet nehéz alkalmazni. Egy jó bizottsági javaslat alapján most vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak a további egyszerűsítésre. Próbáljuk előmozdítani az általányokat a bonyolult módszerek helyett. Ez nem csak az egyszerűsítést segíti elő, hanem az eredményorientáltságot és a politika hatékonyságát is. Az, hogy a kezdetektől megvannak a szabályaink, ez ösztönző erővel fog hatni majd a bevétel növekedésre. És ez növekedést és munkahelyteremtést biztosít majd a reálgazdaságban. Ebben a kontextusban a PPP-ket is előre szeretnénk mozdítani, hiszen ez hozhat eredményt. Ismét azt kell, hogy mondjam, hogy a PPP-k nyilvánvaló módját képezik annak, hogy bele nyúljunk a privát szektorba, illetve a kohéziós politika eredményeket produkáljon. Aztán harmadsorban a tematikus koncentráció, koncentráció egy központi eleme a javaslatnak. Mindenki egyetért azzal, hogy a kritikus tömeget el kell érni, a szétaprózódást meg kell akadályozni, és a kohéziós összegeket stratégiai kérdésekre kell összpontosítani, versenyképességekre, növekedésre, illetve munkahelyteremtésre a zöld gazdaságban. Tárgyalások folynak a bizottsági javaslatról, amely a kiadást az innovációra, a KKV-kra összpontosítja, valamint az éghajlatváltozás enyhítésére. Nagy kihívás az, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítsunk ott, ahol erre szükség van, anélkül, hogy felhígítanánk a szabályozást. Ez egy alapvető elv, és ebben a tekintetben is számítunk a parlament előrelátására és együttműködésére. Áprilisban eltért a tanács véleménye az ország specifikus ajánlások kapcsán a nemzeti reform programokat illetően, mint PPP-k alapját illetően, megnézzük ennek a kérdésnek a lehetséges megoldását. Tisztelt kollégák, nagy örömmel jelentem, hogy a tanácsban a tárgyalásokat a közös akarat vezérelte, és a következő programozás időszakot erősebbé, robosztusabbá kívánjuk tenni a reálgazdaság érdekében. A trió keretében együttműködtünk a lengyel elődeinkkel, illetve a ciprusi, jövendőbeli ciprusi elnökséggel is. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy fejet hajtsak a lengyel elnökség előtt, a kemény munkájaikért és lenyűgöző eredményeikért, hiszen kiváló munkát végeztek, és bizonyára a ciprusi elnökség is tovább tudja majd vinni az előző évben kialakított alapot. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek az együttműködésért, az elnökséggel való közös munkáért, a különböző területein a kohéziós politikának nagyon jó együttműködésről tettek tanúbizonyságot, ezt köszönjük. És végül, de nem utolsó sorban, Szeretnénk a bizottságnak is gratulálni a Dán elnöksége való együttműködésért. Hasznos tanácsokat adtak, konstruktív hozzáállásukkal, nagy mértékben segítették a munkánkat. Hölgyeim és uraim, ezen a meleg, majdnem nyári napon szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért, várom a megjegyzéseiket, illetve a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Állok asszony! Thank you, Minister, uh, very much, and I just would like to, to open... Köszönöm szépen, miniszter úr, meg is nyitom a vitát. Uh, Lambert Ré szó először, aztán Konstanca kapja meg az szót. Mindenkit arra kérek, hogy most jelezze, hogyha szót kér, és akkor fel tudjuk osztani a rendelkezésre álló időt. Lambert, tiéd a szó. Köszönöm ezt a nagyon élő előadást. El kell, elnézést kell kérnem, mert mi egy kicsit fáradtak való vagyunk, kilenckor kezdtük a munkát, több rendeletet vitattuk, meg utána szavaztunk, kutatásról, innovációról beszéltünk, hogy ugye lehetne szinergiahatásokat érvényesíteni, strukturális alapok, illetve a e, kutatási támogatások között. E, ön által elmondottak e, kapcsán, ugye a viszonyokat, a kapcsolatokat kiválóan ábrázolta, de nagyon jók a kapcsolataink, de hiányzik egy kicsit a tartalom. Ugye voltak tárgyalások, mi is dolgoztunk, a tanács is dolgozott, mindenki most nagyon boldog, de ami az együttműködést illeti, azért az lehetett volna jobb is. Legalábbis most foglalkozunk a parlament véleményével, Június 9-én szavazunk erről a jelentésről, és ma délelőtt találkoztunk a biztossal. Feltettük neki ezt a kérdést, hogy hát hol, tan- hol tartanak, születtek-e alkuk a tanácssal, és erre a biztos azt mondta, hogy nem, nincsenek alkuk, ugyanis a bizottság kitart, a régi, az eredeti álláspontja mellett ez egy teljesen világos álláspont, mind a parlament, mind a tanács részéről történt tényleg előrelépés, ez korrekt megállapítás volt, és most elkezdhetünk tárgyalni az egészről. Nagyon fontos ezért, hogy tisztában legyünk, hogy mi az álláspontunk. Most van először e, együtt döntési eljárás, tehát most nem az van, hogy most hosszú tárgyalások után csak maximum nemet mondhatunk. E, most már valószínűleg a ciprusi elnökség alatt tényleg üljünk le a tárgyalóasztalhoz. A második dolog. Ma délelőtt felvetettük azt is, hogy a többéves pénzügyi keret, az MFF hogyan illeszthető a mi szakbizottságunk hatáskörébe. Erről informálisan cseréltünk eszmét, persze tudjuk, hogy itt miről van szó, de a parlament aggájait nem veszik mindig figyelembe. Senki nem tudja, hogy mi történik majd júniusban, amikor a végső következetések megszületnek. Ez most még egy fekete doboz, ez a tárgyalási mm, rubrika. És a rendelet számos elemét kell a megfelelő rubrikákba beleilleszteni, és el kell dönteni, hogy minek, ki, a felel, ki minek a felelőse. Igaza van Hán biztos úrnak tehát, hogy nyitottak a tárgyalások az összes felelősségről? És mi az ön véleménye erről? Egyébként teljesen egyetértek önnel. Fontos munka zajlott a költségvetési problémák miatt új irányt vesz az Unió, most többet kell tenni a növekedésért, munkahelyteremtésért, ez rendben van. És fontos, hogy júniusban a kohéziós politika és az összes eszköz végül is már a megvalósíthatóság stádiumába jusson. Itt vannak az eszközök, meg vannak a kutatási keretek, ez tényleg előre lépést elősegítheti, és az Európai Bizottság, valamint a parlament és a tanács kezében vannak ezek az eszközök, ezt tehát láthatóvá is kell tenni, néha itt a parlamentben, vagy azon kívül hallani olyasmit is, hogy jobban kellene felhasználni ezeket az alapokat, a forrásokat. Ezek rendkívül fontosak eh, sok ország számára. Vannak olyan országok, ahol a beruházások eh, túlnyomó része a strukturális alapokból kerül finanszírozásra. Tehát egy jó, meleg, inkluzív eh, szöveget kell majd ülésben megalkotnia az Európai Tanácsnak, ezt mindenképpen üdvözölnénk. Köszönöm, Lambert. Konstance. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon meggyőzően vázolta fel a javaslatokat kohéziós politika két oldaláról is beszélt. Egyrészt itt van az, amiről most mi itt tárgyalunk a parlamentben is, itt a jogalkotási csomag, és azután ott van természetesen a pénz. Pénz nélkül bármiről gondolkozhatunk, de hát nem működik semmi pénz nélkül. Az ön előadásából azt szűrtem le, hogy a tanácsnál nagy filozófiai váltásra kerülhet sor. Most már kezdik elismerni, hogy persze vannak adósságok, és ezeket megfelelően kezelni kell a tagállamokban, másrészt viszont szükség van a növekedés segítő impulzusokra is. És hogyha még egy lépéssel tovább megyek, az egyetlen, amivel az Európai Unió a növekedést segítheti, Eh, az a kohéziós politika. A szavait eh, meghallgatva most eh, úgy gondolom, hogy ön is törekedni fog arra, még a hátralévő elnökség időben, és azon túl is, mikor már a tanács sima tagja lesz, hogy a kohéziós politika egy megfelelő költségvetést kapjon abban a formában, ahogyan ezt a parlament javasolta. Ugyanis egy észszerű, intelligens felhasználása ez az európai adófizetők pénzének, hogyha a régiókat így támogatjuk. Amiről még tárgyalnunk kell majd a következő időben, az az egyes rendeletek tartalma. Eltekintve attól, hogy hát ami black box, az black box, azért ezen túlmenően sokszor halljuk, hogy azért vannak érdekes fejlemények. És bizony azt is el tudom képzelni, hogy a tanács néhány javaslatáról viszonylag gyorsan meg tudunk egyezni, és közösen tudjuk ezeket tovább fejleszteni. Például a közös stratégiai keret kapcsán is megtaláljuk a módját annak, hogy együttműködjünk, vagy a performance reserve, a teljesítmény tartalék kapcsán is ezt el tudom képzelni. Így nagyon érdekes ennek tükrében is, amit ön most elmondott. Biztos van egy-két olyan pont, ahol nem értünk egyet, ez a Code of Conductnál kezdődik, és elvezet egészen azdig, hogy a partnerségi szerződéseket felhigítsuk egyszerű megállapodásokká, és a tanács, amit az ex ante kondicionalitásról mond, az, az nagyon kétértelmű. Tehát egyrészt támogatja, vagy egyetért ezzel, másrészt ami a horizontális előzetes kondicionalitás, oktatásra vonatkozik, mint például a nemek közötti egyenlőség, vagy a fogyatékkal élők támogatása, ezeket a részeket törölni akarják. Ezzel nekünk pedig komoly problémánk van. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a normál szokványos tárgyalásokkal célra törően tudunk majd együtt dolgozni. Hogyha lesz lehetőség arra, hogy ezeket a black boxokat tényleg úgy töltjük ki, ahogyan az az együttdöntési eljárás kapcsán kell, hogy történjen, mert hogyha van ilyen fekete doboz, amit a tanács nem akar, miről a tanács nem akar tárgyalni, az nem felelne meg a szerződésnek. Ön megígérte nekünk, hogy ön láncsátör amellett, hogy a parlament jogait mindenképpen tiszteletben fogják tartani, szaván fogom fogni. Hiszen valamennyiünk érdek az, hogy egy korszerű kohéziós politika alakuljon ki, amely az egész Európai Unió minden régió számára hasznos lesz és amit a bizottság, de amit a parlament is ehhez hozzá tud tenni, a közös előrelépés érdekében, eh, az akkor valósulhat meg, ha jól együttműködünk. Köszönöm szépen, Rékámán, remélem, hogy rövidebben fog szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a miniszter úrnak is ezt a kiváló prezentációt. Ahogyan az előző hozzászóló is elmondta, nagyon jó azt hallani, hogy a kohéziós politika, beruházási politika, és remélem, hogy a tanácsban ezt az irányvonalat követik, majd megvédik a kohéziós politikát a költségvetés tekintetében is. Felniszáról úrral egyetértek, nagyon sok információt kaptunk a tanástól, azonban a konkrétumokat illetően még lehetne pontosítani, a jelentéstevő, a parlamenti jelentéstevő és a tanács közötti együttműködést. Kérdésem a pénzügyi keretre vonatkozik. A tanács hogyan, milyen érzésekkel viseltetik ezzel kapcsolatban az ütemtervet illetően, illetve Vannak olyan országok, amelyek 10%-os csökkentést szeretnének látni. A tanácsban ez milyen visszhangra talál, és hol lennének ezek a csökkentések? Meg tudják-e védeni a kohéziós politikát ebben a helyzetben? Illetve a jelenlegi problematikus területekről is szeretnék egy-két szót hallani. Mi az, amelyről konkrétan szó esik? Elnök asszony, miniszter úr, megadnám önnek a szót, hogy a három kérdésre válaszoljon, és aztán meghallgatjuk a többi kérdést. Rendben. Először is köszönöm a kedves szavakat. Nagyon jó estek. Fanészeroly úr azt mondta, hogy lehet hogy tanulni tudunk ebből a tapasztalatból, és még szorosabb lesz majd az együttműködés a jövőben. Valóban azt hiszem igaza van mindkét oldalról, azt mondhatjuk, hogy őszinte erőfeszítéseket tettünk, lehet, hogy tanulhatunk ebből a tapasztalatból, a Dán elnökség mindenképpen hajlandó együttműködni a következő elnökséggel, illetve a parlamenttel. Ezen kívül fontosnak tartom azt is elmondani, hogy természetesen megvan a döntéshozatali ciklus, az MFF tárgyalások, illetve a tárgyalási rubrikák, ugye erre kérdeztek rá többen, illetve van, aki fekete doboznak nevezte ezt. Nos, ezzel azért nem értek egyet. Azonban ezen dolgozunk, és a parlamenttel szorosan együttműködünk ezen a területen is. És minden általános ügyek tanácsa előtt találkozunk a parlament képviselőivel, Lamaszúr képviselő vezetésével, és ott elmondjuk, hogy hol is járunk a tárgyalásokban, illetve a parlament üzenetét meghallgatjuk, és a miniszterek megbeszélését be, beiktatjuk azt, tehát van interakció, van kölcsönhatás a parlament, az elnökség és a tanács között. és azt mondhatom, hogy egyetlen elnökség esetében sem volt szorosabb az együttműködés a tanács és a parlament között az MFF témájában, és erre nagyon is büszke vagyok. Ez pedig jól mutatja hogy milyen szoros együttműködést szeretnénk. A tárgyalási rubrikákat előkészítjük, a júniusi tanácsülésre mindemellett tisztában vagyunk azzal, és ezt Krél is mondom, illetve másoknak, hogy nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy együttdöntési eljárás keretében kell eljárnunk, hogy tiszteletben kell tartanunk mind a tanács, mind pedig az Európai Parlament intézményeit és a bizottságét is természetesen. Azt várjuk, hogy a parlament egy adott pillanatban a saját tárgyalási álláspontját kialakítja majd az MFF kapcsán, ugyanúgy, ahogy a tanácsnak is ki kell alakítania a saját álláspontját. És hogyha azt a kifejezést használom, hogy amelyből kiindulva tárgyalhat, akkor ez nem is véletlen, hiszen ez egyértelműen mutatja, hogy az, amiben a tanácsban megegyeztünk, nem feltétlenül a végszó, hiszen ezután a parlamenttel leülünk a tárgyalóasztalhoz, és ezt irányozza elő a Lisszaboni szerződés. Tiszteletben kell tartanunk egymás szerepét, és ezt nagyon is tudjuk. Természetesen a tanácsban nekünk is ki kell alakítanunk a saját tárgyalási álláspontunkat, még mielőtt tárgyalhatnánk, és azt hiszem, hogy ez jó módja a tárgyalások lefolytatásának. Ami pedig a következő gondolatot illeti, akarjuk-e, hogy a kohéziós alapok, illetve az MFF növekedést hozzon létre, munkahelyeket teremtsen, természetesen akarjuk, és a projektek nagy része már létrehozott növekedést, létrehozott munkahelyeket, de ezen kívül hiszek abban is, hogy őszintének kell lennünk egymással, és föl kell tenni a kérdést, hogy jobban, jobb eredményt érhetünk -e el, mint a múltban, és nagyon remélem, hogy a szakbizottság tagjai, illetve a bizottság tagjai is igent mondanak erre, jobb eredményeket érhetünk el, minden eurót úgy kell elköltenünk, hogy az megfelelő projektekbe kerüljön. És a növekedés és munkahelyteremtés tekintetében maximalizáljuk a lehetőségeinket. A Dán elnökség üdvözli ezt a kettős megközelítést, hiszen nem csak a megszorításról van már szó, nem csak az öv meghúzásáról, ez ugyan fontos, de emellett növekedésről és munkahelyteremtésről is beszélünk, és ennek a kettőnek karöltve kell megvalósulnia a Dán elnökség szerint. Tehát ebben a tekintetben igen, az, hogy Európa ismét talpra álljon, munkába álljon, és ugye ez a Dán elnökség egyik jelszava, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Mene asszony utalt a tanácsban a nézeteltérésekre, illetve föltette a kérdést, hogy hogyan látjuk az, a jövőbeli MFF körvonalazódását, milyen adatokat, adatokkal dolgozunk. Nos, fontos elmondani, hogy a Dán elnökség készen állt arra, hogy a tárgyalási rubrikákat számadatokkal töltse föl, de a legtöbb tagállamtól, a bizottságtól, illetve a parlamenttől is a következő üzenetet kaptuk. Korai lenne a jelenlegi szakaszban a tárgyalási rubrikákba adatokat tenni, és ezt elfogadjuk, ezért nem lesznek számok, nem lesznek adatok a tárgyalási rubrikában, illetve a parlament számára is több idő áll majd rendelkezésre, hogy eldöntse, hova szeretné tenni az alapokat, hova szeretne alokálni pénzforrásokat, és milyen mértékben. Ezért tehát a tárgyalási rubrikákban nem teszünk konkrét számokat, nem tudom most itt megmondani, hogy mik lesznek ezek a konkrét számok, hiszen majd a ciprusi elnökség később jelentése fog erről szólni. Egy átfogó rubrikát hozunk létre, egy érthető rubrikát, de konkrét számadatok nélkül a számadatok a ciprusi elnökségtől jönnek majd. Tehát Nem tudom megmondani azt sem, hogy a bizottsági javaslathoz képes lesznek-e csökkentések, és azt sem tudom megmondani, hogy milyen mértékben, de nem titok az, hogy a tanácsban két fő álláspont létezik, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a bizottság javaslata rendben van, és egy euróval sem lehet azt csökkenteni, illetve van egy olyan tábor, aki abban hiszik, hisz, hogy ez legalább egy milliárd euróval csökkenthető, az általános ügyek tanácsában is egyértelmű az álláspont, stabil és nem változik, tehát azt hiszem, hogy lesz harc egészen a végsőkig a tanácson belül, illetve a tanács, a parlament és a bizottság között is, és ez nem is meglepő. Így működik ez, de ez nem a Dán elnökség alatt zajlik majd, hanem a következő ciprusi elnökség alatt, mert nekünk annyi volt a feladatunk, hogy júniusra megszülessenek a tárgyalási rubrikák, és így ciprusi barátaink befejezhessék ezt a munkát az év második felében. Kedves kollégák, még öt felszólalunk van, és szeretnénk a miniszter úr válaszát is meghallgatni, úgyhogy csak egy percet tudunk adni François Alfonzi, így is szeretné, jó, akkor hárman maradnak, másfél percben mindenki. Köszönöm szépen, mondja Vlaszák úr. Nagyra értékelem az erőfeszítéseit, hogy próbálják a kohéziós politikákat egyszerűsíteni, javítani a rugalmasságot, különösen amikor a, az alulfejlett régióknak a finanszírozást biztosítsák. Lehetne ezt a 10%-nál nagyobb marzson marzsal is csinálni? Második kérdésem, a vidékfejlesztési programoknál alkalmazott módszerre vonatkozik, ami elég hatékonynak bizonyult. Ezt más operatív programokba is át lehetne emelni? Ezeket az igényeket lehetne így hatékonyabban kiszolgálni, hogy a stratégiákkal, amit a helyi hatóságok meghatároztak, jobban összhangban legyenek ezek a politikák. És Anna Miranda következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Miniszter úr elmagyarázta a véleményét a régiók részvételével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a struktúrák nagyon különbözőek tagállamonként. De hát ez nem túl mély elemzésnek tűnik nekem, hiszen kell, hogy legyen egy társulási megállapodás, és eh, igazából erről szeretnénk többet tudni. Sajnos már nincs időnk arra, hogy meghallgassuk az ön részletes válaszát, de a különböző területi szintekkel kapcsolatban milyen vélemények vannak a tanácsban? Gondolja el, hogy a régióknak az előkészítés minden stádiumában, illetve a végrehajtás, monitoring és értékelés minden fázisában részt kéne venniük, vagy a régiók csak legyenek megfigyelők. Jelen pillanatban igazából ez történik bizonyos tagállamokban. És most Maria Irigoyen következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a miniszter úrnak is azt a sok-sok információt, amivel ellátott minket ma délután. Egy kérésem lenne önhöz. A következő júniusi tanácsi ülésen, hát nagyon sok reményt fűzünk ehhez a tanácsi üléshez az európai állampolgárok érdekében. Ők olyan politikákat szeretnének, európai politikákat, amelyek visszatérnek a növekedéshez és a foglalkoztatás teremtéshez. Ezért az a kérésem önhöz, hogy a Dán elnökség lezárása lezárásaképp Kérem, egy tervet vagy menetrendet fogalmazzanak meg, amely a teremtésre vonatkozik, hogy ezt a válságot kihívásra tudjuk alakítani, és utána pedig lehetőségé. Így a Dán elnökség nem lenne annyira kiábrándító sok állampolgár számára. Köszönöm. Hogyha más nem kíván hozzászólni, mondja az elnök azt, akkor a miniszter úr kap szót. Köszönöm szépen. Az első kérdés eh, a régiók között hogyan oszlik meg a támogatás. Az átmeneti régió kategória bevezetésével egyértelművé tettük, hogy eh, ki fizet kinek, nem véletlen, hogy eltérőek a vélemények. Ez a kérdés is része lesz az MFF-fel kapcsolatos végső alkonak. Meg kell néznünk, hogy a különböző régióknak mik az előnyei, mire szorulnak rá, mik az igények. E, erről nem tudok ma többet mondani, nagyon érzékeny kérdésről van szó, olyan kérdésről, ahol nagyon megfontoltal kell, kell dönteni. De ígérhetem önöknek, hogy az együttműködés szellemében jegyeztem fel az itt elhangzott véleményeket. Partnerségek és régiók kérdése. A partnerségi elv, hogy konzultáljunk az érintettekkel, programkészítés, persze ez, ez természetes, magától értetődő. Én olyan országból jövök, ahol nagyon komoly hagyományai vannak a konzultációnak, ezért ez számomra magától értetődő. Saját magam korábban polgármesterként dolgoztam, így tudom, hogy a nemzeti szint milyen sokat nyer abból, hogyha konzultál a helyi és a regionális szinttel. Én hiszek abban, hogy minél több energia, agy, jó akarat, pozitív szellemiség áll össze, annál több minden születik meg ebből. Nem szabad kihagyni a tehetségeket, a helyi és a regionális szinten működőket. És ezek azok a szintek, amelyek eh, a legközelebb vannak a polgárokhoz, és végül is itt történik a végrehajtás, a megvalósítás. Ugyanakkor a tagállamoknak és minden érintett szereplőnek az az érdeke, hogy a program készítés ne legyen lassú és bürokratikus, a csúcs találkozón is majd tiszteletbe kell tartani, figyelembe kell venni a különböző nemzeti rendszereket, sajátosságokat, jellemzőket. Szerintem itt lehet intelligens egyensúlyt teremteni, majd megnézzük, hogy amit előttünk van, azt el lehet-e fogadni, valamennyiünk közös érdeke. Az utolsó kérdés az volt, hogy a Dán elnökség ezt a kérdést Perez asszony tette fel, tehát hogy a Dán elnökség leteszem majd az asztalra egy növekedési foglalkoztatási stratégiát ezt mi nem egyedül fogjuk megtenni, szorosan együttműködünk eh, Van Rompuy elnök úrral a következő hetekben, és ahogyan az állam és kormányfők eh, az utolsó informális ülésükön fogalmaztak, az nagyon világos eh, volt hogyan lehet egy csomagot szállítani a javaslatokból, ami segíti a növekedést és a foglalkoztatást. Tehát Van Rompuy elnökkel fogunk szorosan együttműködni ezen, nyilvánvaló szükség van növekedésre, foglalkoztatásra, 25 millió munkanélküli, és néhány országban 50%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Ez itt egy nagy próbatétel lesz, kollégák itt nem lehet az, hogy itt vitatkozon egymással a parlament, a tanács, a bizottság, az intézmények harcoljanak egymással, nem ez a helyes. Szükség van a költségvetési konszolidációra, ez együtt kell, hogy járjon a növekedéssel, a munkahelyteremtéssel. És a Dán elnökségnek ez a legfontosabb feladat, ez lesz a következő hetekben a legfontosabb feladata. Ezt követően pedig majd a trióban tagállamként fogjuk ezeket a törekvéseket támogatni. Hát remélem, hogy amikor a júniusi csúcs után majd találkozunk, akkor önök azt fogják mondani, hogy igen, remek, valóban figyeltek ránk, és az erőfeszítés, a közös fellépés meghozta az eredményét. Ezt próbálja a Dán elnökség elérni, és legyünk fogalmazunk egyértelműen, ezt nem egyedül tudjuk megtenni, szükségünk van a tagállamok, a bizottság támogatására, és mindenek előtt az Európai Parlament támogatására is. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Jó, persze, tehát az elnökségnek köszönet. Szeretném önt is emlékeztetni arra, hogy amikor találkoztunk a jelentéstevőkkel, egyetértettünk abban, hogy Stefan Nilkus is az elnökség végén el fog jönni hozzánk, és beszámol arról, hogy hát ha megszületik közben a közös álláspont, vagy ha sikerült a tanácsban eh, megszülni a kompromisszumot, akkor ez nagyon hasznos lenne. Megerősítettem, hogy ez így lesz. Ma az egyetlen probléma az volt, hogy Stefán akarta megtartani az én beszédemet, úgyhogy már alig várja, hogy eh, eljöhessen önökhöz legközelebb. Lezárom, felfüggesztem az ülést, holnap kilenckor folytatjuk, kérem reggel kilenckor legyenek itt.